a jelentésben, illetve narancsárgával jelöltük az aggodalomra okot adó területeket. A probléma gyermekkatonák legnagyobb része Afrikában van, Közép-Afrikában, különösen Közép-Afrikai Köztársaságban, de Ázsiában, Myanmarban, a Fülöp-szigeteken és Kolumbiában is vannak gyermekkatonák. Fontosnak tartjuk a probléma bonyolultságának megértésében a következőt, és ezt szeretném itt röviden felvázolni. Tehát számos kérdéskörrel foglalkoztunk, sokkal több minden van a jelenség hátterében, mint csak a gyermekkatonák kérdése. Nagyon sok gyermek kapcsolódott bele a, a konfliktusokba, a konfliktusokba, mi akkor is, hogyha ők nem gyermekkatonák. katonák és fontos, hogy az Európai ne kizárólag a gyermekkatonákra összpontosítson, hanem a fegyveres konfliktusban érintett gyermekekre általában. Vannak önkéntes és kikényszerített rekrutálások, és a gyakorlatban kiderült az, hogy nagyon vékony a határvonal a kettő között, és az önkéntes alapon rekrutált katonák, gyermekkatonák száma sokkal nagyobb, mint a kényszerített eh, rekrutáltak száma. Vannak állami és nem állami szereplők, akik bekapcsolódtak ebbe a problémába, és eh, sokkal kevésbé érezzük magunkat kényelmesen, amikor nem állami szervezőkről van szó. Hogy ez mit is eh, jelent a politika szempontjából, Hangsúlyozni szeretnénk azt, hogy fontos elismerni azt, hogy a kérdéskör nagyon bonyolult, éppen ezért bizonyíték alapú politikára, kapacitásépítése, folyamatos kapacitásépítése nem csak egyszerire van szükség, illetve nagyon fontos az akadémiai ismereteket is megerősíteni az EU intézményeken belül, mint, mint országszinten, mint pedig a központi szinten, illetve nagyon fontos figyelemmel kísérni a kulcsfontosságú kezdeményezéseket. Szeretnék a jogi keret bonyolultságára kitérni. Itt nem ragaszkodunk ahhoz, hogy ezt a bonyolultságot megtartsuk, hanem ennek csökkentésére törekszünk. A jogi standardok sok rétűek, Éppen ezért azt javasoljuk, hogy a bonyolultságot csökkentsük. Egy gyakorlati lépés ebben az általános ratifikáció lehet egy adott jegyzőkönyv ratifikálása, amely a konvenció része, különösen az EU tagországokra vonatkozhatna ez, és természetesen Javasoljuk azt, hogy ezt a jegyzőkönyvet minden EU-s tagország ratifikálja, illetve az önkéntes rekrutálási korhatárt 15 évről 18 évre növeljük, hiszen a világban más országok felé csak így maradhatunk szavahihetőek. Ami a reagálást illeti, átfogó válaszokat várunk, és erről nem szeretnék túl hosszan beszélni, de szeretném elmondani azt, hogy mi úgy érezzük, hogy egy stabil politikai keret van kialakulóban, az EU-s iránymutatások léteznek, a megvalósítási stratégia, a közös és védelmi politikában megvan a közös stratégia is, tehát számunkra a megvalósításban rejlik a kihívás, tehát itt azt javasoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a megvalósításnál ne csak a gyermekkatonákra összpontosítson az EU, hanem az összes gyermekre, akiket érint a katonai konfliktus. Ezen kívül az akadémiai bizonyíték alapján javasoljuk azt, hogy nagyon fontos a lefegyverkezés, illetve a demobilizáció, nagyon fontos az újraintegráció, a megbékélés folyamatának erősítése, különösen ami a kilábalást illeti. Az akadémiai világban azt azt látjuk, hogy az egyéni megközelítés, a pszichiátriai megközelítés háttérbe szorult, és a, a pszichoszociális megközelítésen van a hangsúly, amikor a teljes közösséget érinti ez a kilábalási folyamat nagyon fontos felhívni a figyelmi, figyelmet a gazdasági programokra, hiszen nem érdemes a gyermekkatonáknak csak a mentális egészségével úgy foglalkozni, hogy nem vázolunk fel szociális és gazdasági alapokat ahhoz, hogy amire az emberek újból felépíthetik életüket. Tehát a gazdasági programok nagyon fontosak. A jelentésben tehát teszünk javaslatot erre vonatkozóan, feltételekhez kötött cash transferekre is javaslatot teszünk, hiszen ezek nagyon fontosak lehetnek a gyakorlatban. A hosszú távú elkötelezettség egy nagyon fontos kérdés, ez országokhoz kötött, és általában nagyon gyors donor exiteket találunk. Az egyetlen működő stratégia a hosszú távú bekapcsolódás, a humanitárius segítségnyújtáshoz pedig hozzátartozik a fejlesztési segítségnyújtás is. Ami a megelőző jellegű megközelítést illeti, a gyermekvédelmi rendszerek megerősítése nagyon fontos a rekrutálás kiküszöbölése, megátlása érdekében az egyik oka annak, hogy miért látunk, látjuk azt, hogy az állami hadseregek rekrutálják a gyermekatonákat, az amiatt van, mert sok új katonát szeretnének toborozni, tehát gyermekeket is toboroznak. Azt javasoljuk, hogy az álmokon túl is tekintsünk, és közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódjunk be egy párbeszédbe a nem állami szereplőkkel. Ez pedig eh, átvezet az előadásom utolsó részére, miért átadom a szót Vénz úrnak, ez pedig a koherencia, az együttműködés kérdése, és biztos vagyok abban, hogy egy fontos szó ez az Európai Unióban, mindenki ismeri ennek kihívásait, ami a belső koherenciát illeti, és mindjárt áttérek a második szintre, tehát Erőteljesen hangsúlyozni szeretnénk a koherenciát a székhelyek között, illetve a helyi delegációk között, hiszen ez egy olyan kérdés, amit eh, néha alulbecsülnek, és egy ország szintű tanulmányra is szükség van, illetve természetesen a különböző politikai területek koherenciájára, Említettük a külpolitikát, a fejlesztési politikát, a humanitárius tevékenységet, ami a finanszírozási eszközöket illeti, Vénz úr ezekről a kérésekről majd részletesebben beszámol. Okay, uh, many thanks for giving me the floor. Uh, Köszönöm szépen, hogy megkaphattam a szót. A finanszírozási eszköze van közül elemzés néhány legfőbb aspektusára térnék, illetve az európai alapokra, európai finanszírozási eszközökre, illetve rövid, röviden em, megemlítem majd a közös kül- és biztonságban védelmi politika eszközeit, a helyi kihívásokat, illetve az Európai Parlament lehetséges szerepárásáról hogyha megnézzük a politikai dokumentumokat, a fegyes konfliktusban érintett gyermekekről, akkor ez egy bonyolult téma. Éppen ezért egy átfogó megközelítést kell alkalmazni a gyermekkatonák kérdésében, illetve a fegyes konfliktusban érintett gyermekek kérdésénél. Ezek a politikai dokumentumok alkalmazzák az Európai Unió politikai eszköztárát, ide finanszírozási eszközök, illetve KKVP eszközök tartoznak, és nagyon fontos, hogy ez hatékony módon valósuljon meg, illetve az Európai Unió fontos módon hozzájárulhasson ennek a kérdésnek a megoldásához. Amikor a megvalósításról beszélünk, a politikai iránymutatások és stratégiák megvalósításáról, akkor az európai intézmények tudatos erőfeszítést tennek, tesznek a prioritások meghatározásában, ami a gyermekek jogait illeti, illetve a fegyes konfliktusban eh, érintett gyermekek helyzetére vonatkozóan és számos akcióterv, politikai iránymutatás, stratégiai anyag kitér ezekre. Hogyha megnézzük a finanszírozási eszközt, akkor a kül- külügyi szolgálat 2012-ben felvázolt egy térképet különböző eszközökről, különböző kezdeményezésekről, amelyeket a tagországok, illetve az EU-s intézmények valósítottak meg. A dokumentum értelmében 2008 és 2012 között az EU körülbelül 300 millió eurót költött olyan projektekre, projektekre amely ezeket a gyermekeket érinti. A 300 millió euró nem a teljes képet olyan értelemben, hogy a projektek sokkal szélesebb körülek, körülek. Például a millenáris eh, fejlesztési célok megvalósításában és a teljes költségekre tér ki a dokumentum, de nem az arányszerű számadatokra, amelyek kifejezetten a gyermekeket érintik. Ami az átfogó megközelítést illeti, nagyon fontos a földrajzi egyensúly kérdése hiszen az összes ország, amely az ENSZ titkárnak listáján szerepel, a fegyveres konfliktusokat illetően, ezek szerepelnek a projektekben is, és a finanszírozott projekteknél is ugyanez az átfogó megközelítés érvényes, tehát megelőzés, rehabilitáció, struktúrált a finanszírozás jellemző. Ha megnézzük az országok szintjét, akkor az átfogó megközelítés ritkábban érvényesül, hiszen gyakran a reagálási stratégia, amely országszinten valósul meg, nem mindig alkalmaz ezt az átfogó szemléletmódot. finanszírozási eszközöknél nagyon fontos a helyszínen tevékenykedő EU-s delegációk bekapcsolódása. Megnézzük az EU-s finanszírozást, akkor kiderül az, hogy itt csak tematikus finanszírozásról van szó, humanitárius segítségnyújtásról, és itt természetesen speciális projektekről beszélünk, amelyek rövid ideig élnek. Amikor a struktúráltabb finanszírozásra kerül sor, akkor eh, az EDF-et már sokkal kevésbé eh, használja az EU. Szükségszerű sürgős oktatásnál használják ezeket, tehát egy struktúrált a finanszírozása van szükség, nagyon fontos ország szinten koordinációt alkalmazni az EU-s delegációk és a különböző tagországok között annak érdekében, hogy ezt az átfogó megközelítést alkalmazzuk. Második megjegyzésem. A delegációk szintjén azt látjuk, hogy a bekapcsolódásnak is különböző szintjei vannak a delegációknál. Ez nem csak a delegációk hajlandóságához köthető, hanem kihívásokhoz és prioritásokhoz is, amelyek az emberi jogoknál megjelölnek egy országban, egy konfliktusnál, vagy egy konfliktus utáni helyzetben. A delegációk szintjén korlátozottak a források, mind a személyzetet, illetve mind pedig finanszírozás szempontjából. koordináció monitoring szempontjából ez limitálja a delegációk lehetőségeit, és ami az operatív szintet illeti, műveletek szintjét, az adhok jellegű finanszírozás, illetve stratégiai megközelítésű finanszírozásra kevesebb lehetőség van. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezeket a kihívásokat orvosoljuk. Először is nagyon fontos, hogy a pénzügyi eszközöknél legyenek költségvetési sorok, amelyek ezeket a gyermekeket célozzák, és legyen megfelelő finanszírozás. A második megjegyzés, a stabilitási eszközt nem használják megfelelő mértékben, és ez a stabilitási eszköz lenne az az eszköz, amely a delegációkat hozzásegíthetné ahhoz, hogy speciális alapokat használjanak rugalmas módon olyan projekteknél, amelyek ország szinten nagyon fontosak lehetnek. Ami a stabilisási eszközt illetett a költségvetési sort, a konfliktus utáni helyzetekben, újjáfelépítésben ennek lehetőségei korlátozottak, nem használják megfelelő mértékben, és a delegációk kevésbé vannak tisztában azzal, hogy ez a lehetőség létezik, tehát nagyon fontos a delegációkon belül is a figyelmet erre felhívni. Az utolsó pont az EU e, CSDP misszióival kapcsolatban nagyon fontos különböző kormányokat, hatóságokat e, bekapcsolni a megoldásba, olyan helyzeteknél, amikor gyermekek érintettek fegyveres konfliktusokban az EU, a Demokratikus Kongói Köztársaságban, Malén jelen van, a nemzeti hadsereget képzik, illetve biztonsági ágazat reformjába is bekapcsolódott. Az Európai Uniónak nincsen előre definiált politikája annak érdekében, hogy a haderőknek segítséget nyújtson azon is alapján, amelyet az ENSZ készített, illetve állított össze. Nagyon fontos szem előtt tartani azt, hogy rendkívül pozitív a, a haderők bekapcsolása, illetve a velük való közös munka, mint ahogy a, a kongói köztársaságban erre sor kerül, másrészt pedig nem csak az átláthatóság, hanem az egyensúly szempontjából is fontos lenne egy hivatalosan elfogadott dokumentumot készíteni, amit az Európai Parlament elfogadhatna, az ENSZ, illetve az USA is elfogadtak hasonló jellegű dokumentumokat, és kötik a támogatást egy akciótárhoz, amelyet az adott ország hatóságának kell elkészítenie. Például, ami a Kongói Demokratikus Köztársaságot illeti, ennek illetve itt nagy nyomásgyakorlás történt, az USA döntés jelentős nyomást gyakorolt az adott országra, amikor meg akarták állítani, illetve fel akarták függe, függeszteni a haderők képzését, és ez arra ösztökélte a konvoi köztársaságot, hogy megreformálja a hadsereget. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen mindkettőjüknek. Azt hiszem, nagyon jól ismertették azt, hogy mi az, ami működőképes, és mi az, ami nem az. Hol lehet még javítani a dolgon. Szutjakovat fogjuk, vagy asszonyt fogjuk most meghallgatni a külügyi szolgálattól. Tessék, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkinek jó napot kívánok. Először is hadd mondjam, mennyi örülünk ennek a tanulmánynak. Sokat segít ez nekünk mindennapi munkánkban és egyetértünk a tanulmány tartalmával. Most leginkább a politik, szakpolitikai keretre kell koncentrálni, és ennek a megvalósításán. Tehát a megvalósításra kell koncentrálni, nem azon, hogy új politikai keretet, szakpolitikai keretet alakítson ki. Nem kizárólag a gyerek, gyermek katonákra kell koncentrálnunk, hanem az összesen gyermekre, akikre hatással vannak a fegyveres konfliktusok, a legkiszolgáltatottabb gyerekekre kell gondolni, a gyermekekre, avagy a, a leányokra, vagy a, a e, fogyatékkal élő gyermekekre. Úgy gondolom, hogy közösség alapú megközelítésre van szükség. Úgy véljük, hogy egy átfogó megközelítést kell kialakítani, egy válságkezelő e, megközelítést. Ennek szerves része lenne ez a szakpolitika. A közép-afrikai köztársaságban, avagy a szárkeli térségben kell ezt leginkább kifejleszteni. A külügyi szolgálat diplomáciai erőfeszítéseket is tesz, ilyen típusú munkát is végzünk, ezért most szeretném elmondani, milyen prioritásaink vannak ezzel kapcsolatban. EU szinten jelenleg arról tárgyalunk, hogy hogyan lehetne hatásosabbá és hatékonyabbá tennünk az EU-s gyermekkatonákkal vagy gyermekekkel kapcsolatos szakpolitikáját. És gyakorlatilag ugyanúgy gondolkodok, mint ahogy a tanulmány szerzői azt elmondták. A nemzetközi közösségnek sikerült kiépíteni egy nagyon erős gyermeksegítő keretet az ENSZ általános közgyűlése és a biztonsági tanács segített, ebben szeretnénk ebben a keretben működni. Ugyanakkor nem szabad átpolitizálni ezt a kérdést, a biztonsági tanácsban sem. Az EU úgy véli, hogy a jelenlegi munkát egy pozitívabb megközelítéssel kell kiegészíteni. Ez azt jelenti, hogy nem csak a felelősségre, vonásra kell koncentrálni, tehát hogy a bűnösöket igazság elé, igazságszolgáltatás elé állítsunk, hanem odafigyeljünk arra a lehetőségre is, hogy hogyan lehet megakadályozni ezt, hogyan lehet hatása lenni azokra, akik hajlandóak lennének viselkedésüket megváltoztatni. A cselekvési tervek megvalósítására kell koncentrálni, tehát az elkövetők és az ENSZ közötti cselekvési tervek megvalósítására. A gyermekek problémáival foglalkozni kell a jelenleg folyó béke és megbékélési tárgyalásokban. Örülök annak, hogy a tanulmány is utal erre. 2014-ben azzal fogunk foglalkozni, hogy olyan országokat állap jelöljünk ki, amelyek esetében lehet használni ezt a megközelítést, és a 2014-2020-as országprogramozási időszakban is foglalkozunk majd ezzel az aspektussal. Az emberi jogi stratégia és cselekvési tervben is megjelenik ez a vonulat, vonulat. Lalila Zerugi asszony jelenleg az ENSZ-nek a gyermekkatonákért felelős küldöttje vele fogunk együttműködni. Egy kampányt fogunk indítani, arra fogjuk a, az érintett államokat megpróbálni rávenni, hogy 2016-ig vessenek véget annak a gyakorlatnak, hogy gyermekkatonákat rekrutálnak. Szeretnénk erről egy szerződést is aláírni ezekkel az államokkal. Tehát gyakorlatilag állami segítséggel vonják be a gyerekeket a fegyveres erők kötelékéből. Aztán a nem állami szereplőkkel is szeretnénk szorosabb kapcsolatot kiépíteni. A kampány során más kérdésekről is, szeret, kérdésekről is szeretnénk beszélni, nem csak a cselekvési tervről. Például a gyermekjogi protokoll ratifikációjára is szeretnénk buzdítani. 2012-ben már volt egy ilyen kampányunk, annak elég jó eredménye volt. 2012 óta 10 állam írta még alá ezt a jegyzőkönyvet, 10 újabb állam. Az elkövetők megkülönböztetése is cél, tehát szép külön kell választani az állami és nem állami elkövetőket. Fontosnak tartom, hogy az ENSZ hozzáférjen minden elkövetőhöz, attól függetlenül, milyen státuszban vannak. Ez egy nagyon érzékeny, kényes kérdés, de próbálunk itt is előre jutni. Fontosnak tartjuk, hogy az EU továbbra is politikai és erősen képviselje az ENSZ körében ezt a kérdést és fontos mérföldkőnek tartom azt, hogy az ENSZ általános közgyűlése kijelölt egy biztost erre a témára. Harmadik országokkal szeretnénk partneri kapcsolatot kialakítani, illetve regionális szervezetekkel is. Szeptember óta dolgozunk ezen, az Afrikai Unióval tartottuk egy workshopot ebben a témában. Fontos témánk fontos partnerünk ez, a, ez az unió, hiszen a legtöbb érintett ország Afrikában található. Saját kapacitásainkat is próbáljuk fejleszteni, hiszen rendkívül fontos ez a célkitűzés. Június 25-én tartjuk az EU-s alkalmazottak második képzését ebben a témában, és a kezeléssel foglalkozó alkalmazottaknak is tartunk egy külön képzést. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Szutjakov asszony. Dobler úr következik a bizottság képviseletében. Tessék. <clears throat> Köszönöm szépen, hogy véleményt mondhatok a jelentés kapcsán. Szeretnénk köszönetet mondani a tanulmány szerzőinek. Sok megbeszélést folytattunk az elmúlt időszakban, rövid idő állt rendelkezésre, és ez jelentős munka. Konstruktív volt az együttműködés, az ajánlásai időszerűek, úgy érezzük, illetve a hiányosságok, amelyre felhívja a tanulmánya globális jelentőségűek, és fontos, hogy ezek koherens módon egészítsék ki a korábbi témákat. Az Európai Unió, az Európai Unió delegációi, az ENSZ között nagyon fontos szintén az együttműködés, illetve a tagországok között is. Ami az együttműködést illeti, a 2013-as év nagyon fontos év volt, és egy előadást hallhattunk a műveletekről, amelyek megvalósultak. Ezen kívül hangsúlyozni szeretnénk a nehézségeket, amelyre a jelentés felhívja a figyelmet, és szeretnénk két szintű megközelítést alkalmazni, egy olyan megközelítést, amely a gyermekkatonákkal foglalkozik, és ezekre külön programok vonatkoznak, de szeretnénk a gyermekek védelmével is foglalkozni, különösen ami az erőszakkal szembeni védelmüket illeti. Ezek logisztikai megközelítést is e, igényelnek, ami a finanszírozást illetére van egy külön eszköz, és a gyermekek jövőnek előmozdítása szintén egy nagyon fontos téma. A konfliktus fegyveres konfliktusban érintett gyermekeknél globális megközelítést kell alkalmazni a gyermekek jogainak védelme értelmében. A bizottság tisztában van arra azzal, hogy ez szektorokon átnyúló megközelítés lesz, különböző tematikák mentén, az egészségügy, az oktatás, lakhelyüket elhagyni kényszerülő lakosság stb. És meg szeretném említeni ennek szükségességét, kapcsot teremtsünk a, a középrövid és hosszú távú megközelítések között. Az ECHO és a DEFCO közötti együttműködés egyre inkább mutatja azt a közös erőfeszítést, amelyet alkalmazunk a megközelítéseknél a rehabilitáció, a fejlesztés, illetve a sürgős felépések esetében. Időszerű volt a speciális kapcsolatokkal is foglalkozni az Európai Unió és az UNICEF között a gyermekek védelme érdekében, illetve nagyon fontos, hogy gyermekek bekapcsolódhassanak azokba a projektekbe, amelyeket a DEFCO elindított. Különösen a szociogazdasági integrációt illeti, és ez vonatkozik az összes projektre. Ahogy a jelentésre hívja erre a figyelmet, nagyon speciális felépésekről van szó. 2007 és 2013 között 300 millió eurót fordított az EU ezekre a projektekre. A civil társadalom szereplőit, pályázóit részesítettük előnybe, és az ENSZ megközelítését alkalmaztuk a reformok előmozdítását. A legutóbbi pályázati kiírásnál 45 millió euróról van szó, és eh, itt eh, az erőszakos fellépések elleni küzdelemben belül a gyermekeknek külön hely jutott, ami a 2014 es 20 közötti eh, programozási időszakot életi. két legfőbb eszköz, amelyre rendelkezünk, szintén fontos ennek kapcsán, és az új program, amely felváltja majd a korábbit, ennek GPCC a rövidítése, GPCC. Hangsúlyozni szeretnénk azt, hogy a tanulmány ajánlásai nagyon ambiciózusak, és 2007 óta dolgozunk a gyermekek jogainak megerősítésén, az együttműködési projektjeinkben is, az országok szintjén, a delegációk szintjén és központi szinten is, különböző tematikák mentén, és az UNICEF-vel egy közös eszközt szeretnénk kialakítani, egy eszköztárat, és ez egy hat éves közös munka eredménye lesz. Tehát ez egy speciális külön eszköz lesz, és ez egyik prioritásunk. És itt a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek külön helyet kapnak. Jelenleg értékelést készítünk a tanács 2008-as végkövetkeztetéseiről, ami a gyermekek jogainak erősítését illeti, és a tanulmány is jelentősen hozzájárul ehhez a munkához. Köszönöm. Thank you, Monsieur Dublé. Köszönöm. Members, Mr. Kukan, please. Thank you very much, uh, Madam Chair. First, congratulations on your... Köszönöm szépen. Először is gratulálok az elnöki közleményekhez. Nem hiszem, hogy van még egy olyan szakbizottság ebben a parlamentben, akinek ennyi, ahol az elnöknek ennyi bejelentése lenne. Látszik, hogy a titkárság keményen dolgozik. Discussing, uh... Aztán a mai témával kapcsolatban szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek. Megköszönöm, hogy ellátogattak ide, és hogy bemutatták ezt a tanulmányt. Nagyon pragmatikusan fogtak a témához, ennek nagyon örülök. Egy-két általános jellegű megjegyzés, egyre több gyermekre van hatással, vannak hatással a fegyveres konfliktusok, egyre többen fognak fegyvert, illetve sebesülnek meg. Úgy érzem, hogy a nemzetközi közösség nem tesz eleget ezért. Szíria, Mali és közép-afrikai köztársaság, ez a három legfrissebb helyszín, ahol ez probléma. Az alapvető emberi jogokat nem tartják tiszteletben, az iskolákat katonai célokra használják fel, gyermekeket rekrutálnak a hadseregbe. A gyermekek életére nézve hosszú távon is rendkívül káros ez. Nem tudom elfogadni azt sem, hogy a gyermekekkel szemben elkövetett büntetek, büntettek ket büntetek esetében még nagyobb büntetlenség, foglalkozni kell ezzel. Az EU elvileg vezetője ennek a kérdésnek, a probléma elleni harcnak, így aztán erkölcsi kötelezettségeink is vannak. Úgy gondolom, hogy erkölcsi szempontból sokkal erőteljesebb vezető szerepet kell játszanunk. Mit is tehetnünk? Először is hallgatnunk, hallatnunk kell a hangunkat, beszélni kell erről. Van egy úgynevezett Európai Uniós utatmutatás, vagy ö, iránymutatás ebben a témában. Az imént hallottuk a bizottságtól, hogy milyen lehetőségeink vannak a diplomácia, válságkezelés, humanitárius segély. A kérdés a vendégek felé, bár elég részletesen beszéltek erről, az lenne, ez egy egyszerű kérdés, megfelelően használjuk -e ezeket az eszközöket. A gyakorlatban hogyan lehetne ezen eszközök használatát még hatékonyabbá tenni. Írjunk állásfoglalást erről a kérdésről? a jelenlegi konfliktusokban mind megjelenik a gyermekkatonák problémái, így aztán nagyon aktuális a téma. Tudom, hogy a deve is foglalkozik ezzel. De a helyzet nem javul, sőt bonyolódik. Érdemes lenne talán egy állásfoglalást is készíteni. egy közhelyet szeretnék még elmondani, amit ugyan gyakran használunk, de van benne igazság. A gyermekek jelentik a jövőt. Ezen a területen ezért van értelme munkálkodni. Legyünk tehát kicsit aktívabbak, és kezdjük a munkát itt a házba. Majd körülnézek, gyakorlatilag elnök asszony rajtunk kívül senki más nincs itt, de hát valakinek előbb-utóbb el kell kezdeni. Elnök, köszönöm Kukán úr. Említett, hogy ellesoklásra lenne szükség. Ön szerint van esély arra, hogy ebben a ciklusban ezt tető alá hozzuk? Vagy várjunk? Igen, kezdjük el most, és aztán majd később befejezzük. Jó, Hát, hát akkor láthatjuk, hogy a néppárt is segít majd ebben. Lenne nekem is egy kérdésem a szakértők felé, de a körügyi szolgálat felé is. Az első dián látható volt az a nyolc ország, ahol ez probléma komoly gondot jelent. Között volt, a nyolc ország között Myanmar is, ott van egy EU Task Force, több kisebb polgárháború alakult ki. Aztán ott volt még Kolumbia is. Havannában béketárgyalások folynak. Nyomon követik ezt. Vajon a béketárgyalásokon beszélnek-e a gyermekek helyzetéről? Kicsit talán föl kéne gyorsítani a folyamatot, úgy látom, Szutyakova asszony ismételten szót kért. Talán önnek adnám meg először a szót. Köszönöm. Bevalom, Jerome Rivier kollégám nevében kértem először szót. Kongóról szeretett volna beszélni. hogy az EU-nak ott milyen szerepe van, de föltett konkrét kérdéseket Myanmarról és Kolumbiáról. Válaszolnék. A földrajzi területen dolgozó kollégákkal együtt működünk, és az új hatékonyabb megközelítés kísérlet ország, kísérleti országai közé tartozik ez a kettő is. Tehát az emberi jogi, a gyermek jogi és a gyermek védelmi kérdésen dolgozunk, hiszen mindkét országban ugye folyik a béke folyamat, de például Kolumbia esetében még csak most kezdődött el a folyamat, még nem is béketárgyalások, hanem béke előtárgyalások folynak. Az emberi jogi párbeszédben is szeretnénk Kolumbiával megjeleníteni ezt a témát. Kaphatnak két percet a kollégám? Hogy Kongóról is beszéljen? Mert hogy erre is utalt. Igen, igen, mondja az elnök, mert Tajerman úr, aki a következő téma a felelőse, még nincs itt, de kérem, lényegre törően fogalmazza. Donc euh, brièvement évoquer le, le cas de la RDC. Je suis en charge de, de ce pays. Én vagyok ezért az országért felelős, a külügyi szolgálat képviseletében gratulálunk a tanulmány eredményeihez, illetve ajánlásaihoz, ami pedig a gyermekek kérdését illeti a vegyes konfliktusokban. Ez az Európai Unió emberi jogi stratégiájában Kongóra vonatkozóan külön említést tesz. Ezt a múlt évben fogadtuk el. 2012-ben az ENSZ határozatát átvette az Európai Unió a gyermekek kihasználása elleni küzdelem jegyében, illetve különböző fejleményeket érzékeltünk a kongoló, kongói hadseregben, csökkent a rekrutált gyermekek száma, a szexuális erőszak azonban erősödött a gyermekekkel szemben, a majmaj mai konfliktusos, illetve fegyveres csoport rekrutál gyermekeket, ami pedig az Európai Unió delegációjának felépését illeti, ezt a kérdést transzverszális módon kezeli a delegáció, politikai szinten politikát folytatunk a különböző minisztériumokkal, komoly hatóságokkal. Az Európai Unió kérése a kongai hatóságok felé arra vonatkozik, hogy a kiskorúakat ne engedjék a hadseregben dolgozni, és az Európai Uniónak ez egy nagyon tehát a, a katonák és a, a rendőrök képzését illetően. 2012-ben a delegáció az akcióterv elfogadását szorgalmazta, és éve, éves találkozókra kerül sor Kinshasszámban az emberi jogi szakértők részvételével. különböző missziók tere, eh, tevékenykednek a helyszínen. Köszönöm. Thank you. And now I think uh, Mr. Baines will... Köszönöm. Eh, most pedig Vénz úr fogja megválaszolni a kérdéseket. Köszönöm szépen. Ami a hatékonyság javítását, illetve a különböző finanszírozási eszközök esetében. Elhangzott már, hogy nagyon fontos a tudatos erőfeszítés, a rehabilitáció, az enyhítés és az újjáépítés, tehát a rövid, közép és hosszú távú műveletek összehangolása. Ebből a szempontból történt előrelépés már az európai intézmények részéről. Most azt látjuk, hogy a szíriai konfliktusban például az európai szomszédságpolitikai eszközt megfelelően használták, annak érdekében, hogy a sürgősségi ö, oktatási programokat Szíriában meg lehessen valósítani a gyermekek számára. Ha pedig megnézzük ö, ezen az oktatáson kívül még a többi területet is, akkor kiderül, hogy az Európai Bizottság a Nobel békadíjat is felhasználta arra, hogy sürgősségi oktatási programokat valósítson meg a fegyveres konfliktusban érintett gyermekek szempontjából, illetve plusz finanszírozást biztosítson a gyermekek, a béke gyermekei kezdeményezéshez. Mm, külső szempontból lehetővé kell tennünk a megfelelő koherenciát, a helyszínen tevékenykedő többi szereplővel, más tagországokkal, illetve harmadik országokkal is, illetve az ENSZ ügynökségeivel. Természetesen a delegációk vannak leginkább abban a helyzetben, hogy kiderítsék, mik a hiányosságok bizonyos felépéseknél. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a delegáció megtehesse mindezt, elvégezhesse a feladatait, és nem csak, hogy a kapacitásaikat növeljék emberi erőforrás szintjén, hanem hogy rugalmasak legyenek a lehetőségeik. Például, amikor a Kongai Demokratikus Köztársaságról beszélünk, akkor az akcióterv már elfogadásra került, és nagyon hasznos volna az EU delegációja számára lehetővé tenni a finanszírozást és a munkacsoportot támogatni. A kongai hatóságok felé vannak lehetőségek, de nagyon gyakran a finanszírozás rövid távon nem hozzáférhető. A második példa az M23-as Rebel Movement, amely békafenntartó erőknek az egyik felépése, és természetesen a demobilizáció is egyre jelentősebb probléma, hiszen amikor a gyermekkatonákat struktúrált módon ha veszik igénybe, akkor a rehabilitációs és újraintegrálási programoknál több finanszírozási eszköze van szükség, tehát nagyon fontos a rugalmasság elve. Mint említettem, az alapok limitáltak, de nem használják ezt ki megfelelő mértékben. Ami a politikai prioritások elterjedését illeti az Európai Unióban, ez nehézé teszi azt, hogy az összes különböző prioritáshoz megfelelő finanszírozást juttassunk, tehát itt limitáltak az erőforrások, tehát nagyon fontos ezeket a kijelölt költségetési sorokat a megfelelő finanszírozáshoz rendelkezésre bocsátani a gyermekkatonák és vegyes konfliktusokban érintett katonák, gyermekkatonák számára, illetve gyermekek számára a éves pénzügyi keretben is. The answers and also thank you both for this. Köszönöm a válaszokat. Köszönöm a tanulmányt. Azt hiszem, hogy ez majd segít abban, hogy az EU határozottabban lépjen fel. Judith Sargentini kollégám foglalkozik ezzel a kérdéssel a devében, azt hiszem majd az ő munkáját is segíti ez. Jövő hónapban az ENSZ-hez látogatunk. Szerintem erről a témáról is fogunk beszélni az ENSZ és az EU közötti együttműködés sokszor nagyon szoros ezekben a kérdésekben. Tajerman úr megérkezett, ide felfáradna? A következő két napirendi pont Nekül lesz a főszereplője. Először is Tajerban Ura Koham elnöke fog egy rövid beszámolót tartani az Emberi Jogi Tanács tavaszi üléséről, aztán pedig az Emberi Jogi Tanács határozatáról lesz egy eszmecsere. So welcome, Mr. Teuermann, again um, to our committee. And uh, as I think always in the previous three... <laughs> Üdvözöljük Önt, uh, Tajerman úr, itt a DROA bizottságban, már a korábbi ciklusokban, és uh, szoros volt közöttünk az együttműködés. Most az Emberi Jogi Tanács tavaszi ülésszakáról fog beszélni. Március 24-én, 25-én tartják ezt, ez tehát a parlamenti ciklus végére esik. André Kielny asszony szakértője ennek a kérdésnek, többször volt már jelen, én magam is írtam az elnöknek, hogy azt kérem, hogy még valaki eljöhessen velünk a ledelegációba, Már február 24-én születik elő a döntés, meglátjuk, az EU delegáció szintén támogatásra szorul Genfben, hogy a programokat megvalósítsa. Az előkészítés fontos része lesz az, hogy megtudjuk, hogy áll a kohom az EU prioritások megtárgyalásában, és április 1-én az utolsó ülésünkön lesz egy debriefing a Genfi eseményekről. A parlamenti állásfoglalásban, amit erről témáról szoktunk készíteni, amit február második, az előzőt már február másodikán írtuk meg, és most pedig a frakció készítik elő az állásfoglalás tervezetet. Meglátjuk, hogy áll az EU a prioritások megvalósításában, gondolom ez is benne lesz majd az állásfoglalás szövegében. Tessék, Tajér van. Um, <clears throat> thank you so much, um, Madam Chair, and thanks so much for... Köszönöm, elnök asszony. Megköszönöm a meghívást Örülök, hogy létrejöhet ez az eszmecsere az EU prioritásairól. Hogy beszélhetek a márciusi emberi tanács előkészítéséről. Fontosnak tartom, hogy létrejöjjön ez a vita, ez az eszmecsere. Örülök annak, hogy önök is ennyire érdeklődnek. Így a választási kampány közepette. Fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról, hogy megfelel -e majd az elvárásoknak ez a tanácsi, ez az emberi jogi tanácsülés szaka. Fontosnak tartom azt is, hogy delegációt küldenek ebbe, pár a parlamentnek ugye nehéz éve van, sok a munkájuk, folyik a kampány. Legutóbb az első héten értek oda, ami az ugye az első hét nem ugyanolyan, mint az utolsó hét, a legutolsó héten eh, mindig a megoldásokról van szó, hogy ilyen utolsó percben érkező megoldások kerülnek elő. Nagyon érdekes. De csak úgy, mint tavaly, mindent megteszünk azért, hogy eh, az önök látogatása sikeres legyen. az ENSZ és mások is segítenek minket abban, hogy harmadik országok felé is tudjunk erről a kérdésről kommunikálni, tehát ők is úgy vélik, hogy, ez, hogy, a mi, hogy fontos ez, tehát támogatnak minket. Hol tartunk a prioritások megvalósításában? Hadd mondjam azt el, hogy elég jól állunk. Ez a napi rend, ez az ütemtervnek is köszönhető az ENSZ-ben történt, is történtek. Az utolsó külügyi tanácsban elfogadtunk komoly határozatokat, hogy felkészüljünk pontosan erre a, a, a emberi jogi tanácsi ülésszakra. Megpróbálunk megpróbáljuk úgy időzíteni az eszmecseréket, a vitákat, hogy időben készenek legyenek a prioritások hogy tudjuk, hogy pontosan mik a problémás területek, hogy mik a tagállami kezdeményezések. Megpróbáljuk azt elérni, hogy kollektíven dolgozzunk. Korábbi években az volt a módszer, hogy az általános tanács munkáját elemezzük, ugye önök is segítettek ebben, Kohom, a Kohom januárban egyébként leült egy ülésre, a, vagy egy közös, egy együttesülést tartott a delegáció vezetőkkel. A lengyel nagykövet elnökölte ezt az ülést. Aztán a konklúzióban benne, benne foglaltatik az is, hogy egyes országokra lebontva, mik a problémás pontok. De hogyha plusz kérdések vannak ezzel kapcsolatban, szívesen válaszolok arra is. Az átfogó cél az, hogy az emberi jogi rendszer továbbra is legyen erőteljes, ahol megvan a szerepe a főtitkárnak, illetve a főképviselőnek, A két és fél éves munkánk nem volt hiába való, és tegnap New Yorkban meg is látszódott már az eredmény. A másik prioritás pedig az, hogy az emberi jogoknak érvényt szerezzünk a világban, a világon. Azt szeretnénk továbbá még elérni az év során, hogy az emberi jogi aktivistákra vonatkozó Európai Uniós jogszabály tizedik évfordulóját megünnepeljük. Ezt még, erre még egyébként az Emberi Jogi Tanács tavaszüléstak előtt sor kerül, és belevonnánk azokat az országokat is, akikkel szoros volt az együttműködés az elmúlt időszakban ezek lennének a lényegi témák. Nézzük a márciusi ülésszakot. Mi, tehát földrajzi és tematikus szempontból is szeretnék erről beszélni. Szíria, nyilván ez kiemelkedő fontosságú, erről mindenképpen beszélni kell. Elég sok, elég nagy frusztráció, gyülemlet felmennünk, hiszen sok állásfoglalás született már, jó lenne, hogyha a tanács erőteljesen kifejezni a véleményét ezzel kapcsolatban. A tényfeltáró bizottságnak el kell tudni jutni az országba, ez is fontos, aztán a felelősségre vonás, illetve a humanitárius segélyek bejutásának kérdése is fontos. Egyébként nyugodtan a biztonsági tanácsban erről most vitatkoznak. A Japánnal szoros az együttműködés az észak-koreai kérdésben. Különböző nyilvános meghallgatások voltak, ez újdonság arra felé. Egyfajta láthatóságot is nyújt ez. Egyébként született erről egy jelentés, jövő héten jelenik meg ez arra, arra számítunk, hogy a jelentésben nagyon érdekes adatok lesznek majd, illetve a follow-up is érdekesnek ígérkezik. A különleges megbízott mannénk továbbá meghosszabbítani. Aztán a Burma-Myanmar helyzet. Az ENSZ-ben is téma volt ez az általános most pedig az emberi jogi tanácsban is. Jó lenne, hogyha az országban egyébként is folyó folyamatokat kísérni tudnánk. Számunkra úgy mérhető le, hogy mennyire komoly a kormány, hogy az emberi jogi főképviselő irodája irodájának a fölállítása, kiépítése mennyire valósul meg. Ezzel kapcsolatban van egy állásfoglalást, ezt szívesen előrébb vesszük a napirenden, a jogi, az emberi jogi tanács tavasz ülésszakának napirendjén, hogyha látjuk, hogy elkötelezett a miamári kormány. Várjuk, hogy pozitív fejlemények történjenek az elkövetkezendő hetekben, és az EU-s tárgyaló partner is nyomon követi a dolgokat. Aztán Irán, az iráni különleges megbízott mandátumának kiterjesztésén munkálkodik az Egyesült Államok, illetve Svédország. Ezzel is foglalkozunk az emberi jogokat Irán, az emberi jogok helyzet Iránban nem túl ígéretes kivégzéseket tartottak nem régen. Aztán Sri Lanka is szerepel a rendem. Ott az USA-nak van vezető szerepe, de az EU is teljes melbedobással segít, hogy megoldjuk a problémákat, várjuk a főképviselő jelentését, ez még nincs meg, és együttműködünk az USA-val, hogy milyen típusú állás, milyen típusú határozatot kívánnának. De fontosnak tartom a felelősségre vonás, az elszámoltathatóság kérdését. Nem csak a múltbéli emberi jogsértések kérdésével foglalkozunk egyébként, hanem a jelenlegiekkel is. Dél-Szudánnal is foglalkoznánk. A dél-szudáni kormányjal felvettük a kapcsolatot. Elmondtuk nekik is, hogy szeretnénk ezt felvenni a ülésszak napirendjére. Elképzelhető, hogy még a tavaszi ülésszak előtt foglalkozunk ezzel. Vannak még napi rendi pontjaink, de erről nem szeretnék most részletesen beszélni. Egyébként hadd mondjam el azt, hogy júniusban Fehér Oroszországgal foglalkozunk majd, szeptemberben pedig Szudán lesz a főszereplő. Aztán nézzük az ország e, értékeléseket. Márciusban először fordul elő, először lesz, először lesz majd e, olyan ülés, amire e, Izrael is eljön majd, örülünk annak, hogy visszatér Izrael az emberi jogi tanácsba. Kezdeményezések is születnek majd márciusban. Azt várjuk Izraeltől, hogy teljes mértékű legyen az együttműködés, hogyha hangot adnak elkötelezettségüknek, az mindenképpen pozitív lenne. Egyébként az összes új, tagá- az összes új ENSZ tagállam ezt tette. a megszállt területeken is egyébként van egy, tehát a palesztin megszállt területeken is van egy iroda, egy ENSZ iroda, az ő képviselőket is meghallgatnunk. A palesztin helyzetről egyébként számos ENSZ határozat született, jó lenne, hogyha végre előrelépés történne. Sokat beszéltem már, van még időm? Három perc, igen. Jó, nézzük a tematikus, terület, tematikus kérdéseket az emberi, ez a gyermekjogi kérdésekről lesz egy határozat. Megpróbáljuk részletesen kidolgozni ezt a témát, de talán tudják, hogy a New York és a Genfi üléseken is született egy határozat vallási, vallási, vallásszabadság témájában, de úgy tűnik, hogy még egyszer ezt a kérdést napirendre kell venni. Az EVESZ-el egyébként tárgyalunk, hogy most szeretnék ezt megtenni, vagy az év során később. Évente egyszer foglalkozunk ezzel, egyszer Genfben, egyszer New Yorkban. tehát márciusban ebben foglalkozunk ezzel. Milyen egyéb témák lesznek még? Az általános közgyűlésen a halálbüntetésről szóló moratórium lesz ilyen. A civil társadalom képviselőivel és másokkal is egyeztetünk, illetve emb- női jogok kérdése nem sokára lesz egy, megszületik egy jelentés ezzel kapcsolatban. A 2015 utáni agenda a témája, tehát az emberi jogi Tanácsánál is beszélünk. Hogy az, hogyan szeretnénk az égetőzésénket elérni, úgy, hogy jól felkészülünk, illetve harmadik országokkal az emberi jogi párbeszéden keresztül felveszük a kontaktust, tehát a multilaterális megközelítést kell előnybe helyezni. Egyébként lobbizunk, Genfben is, máshol is. Tehát a multilaterális megközelítést és a harmadik országok meg, köz, megkeresését párhuzamosan folytatjuk. Ennyit mondanénk most, és később a kérdésekre szívem válaszolok. Uh, Köszönjük ezt a nagyon átfogó bemutatást. Szeretnék néhány kérdésre visszatérni. Kempen az EU delegációja, illetve a tagországi nagykövetek tudják azt, hogy jön egy delegáció a parlamentből, a legutóbbi alkalommal elmondták azt, hogy ez mennyire hasznos volt, és nagyon fontos volt számukra az, hogy elmondhassák a saját országaikban, hogy parlamenti képviselők érkeztek hozzájuk, és ez jelzi az érdeklődést is a közélemény részéről. Hát fontos, hogy a házon belül a vezetőség is ezt még inkább támogassa, mi szerint az Emberi Jogi Albizottság részt vehessen az ENSZ ülésén, nem csak a márciusi találkozón, hanem későbbi találkozókon is. És majd meglátjuk azt, hogy zöld utat kapunk-e ehhez, és delegációnk ellátogathat-e oda. A mi munkánk jelentős mértékben kapcsolódik az ENSZ munkájához. Rendszeresen látjuk azt, hogy milyen típusú munkát végeznek, ott az emberi jogi tanácsban, és ez a mi munkakendünket is meghatározza a témáinkat. Szaudi-Arábiában jelenleg egy parlamenti jelentést készítünk, illetve Szaudarábiával kapcsolatban beleírta az emberi jogi helyzetet is, és az emberi jogi tanácsnak egy új tagja, a nagykövettel is látogatott hozzánk nagyon gyakran, az Szaudarábiai brüsszeli nagykövet, az AFED-be is, és szeretnénk megvizsgálni azt, hogy Szaudarábia mit mit tett az elmúlt időszakban, hogyan lépett tovább, hogyan fejlődött, illetve a szíriai témában is szeretnénk másokat is meghívni. Ez elsorásunkban egy tetemes részt tesz ki, és tegnap a Szafet kibővített bürőülésén is beszéltünk arról, hogy az ENSZ eh, bizottságával is meghívunk majd tagokat, és február 18-ára készítünk el egy jelentést, őket és másokat is szeretnénk meghívni a találkozóra, akik a tömeges atrocitások témájával foglalkoztak, és ez pusztán csak egy példa arról, hogy milyen szorosan kapcsolódik a mi munkánk és az ENSZ munkájához. Ma délután lesz majd egy tájékoztató a parlamenti iráni delegációtól, végre ők ellátogathattak Iránba, és ami a nukleáris kérdéseket illeti, a nyomás egyre súlyosbodik, egyre nehezebb az EU-ra. Az irániak azt szeretnék, hogyha Irán és az EU között rendszeres emberjogi párbeszédre, eszmecserére kerülhetne a sor, ez pedig azt jelenti, hogy az Iránnal kapcsolatos munkát és fejlődés jellemzi, illetve ugyanez vonatkozik eh, a napirend megvalósítására is. Az USA-svéd kezdeményezés érzékelhető az Irán eh, néhány kapcsolatban szeretnénk az USA támogatását ehhez, és ezt ugye kísérjük, de nem szeretnénk túlságosan rózsaszín képet festeni a helyzetről. Az EU-nak még mindig vannak szankciói az emberi jogi sértések miatt. Ön említette a kísérő eseményeket, ezt pozitívnak tartjuk, és azt gondolom, hogy Genfben majd meglátjuk, hogy mi a helyzet, és lehet, hogy támogatni tudjuk ezeket az üléseket, illetve részt tudunk venni rajtuk. Én megnéztem az elsfoglalási indítvány tervezetet, amikor megnéztük az ország specifikus prioritásokat, illetve önök erről írtak, akkor Malit nem említették. Lehet, hogy azért, mert amikor előkészítettük az anyagot, akkor Mali még olyan országnak minősült, amely nem volt prioritás, ami milyen már Burmát illeti. Én nagyon jól emlékszem arra, hogy az elmúlt évben tavasszal, amikor milyen márban jártunk, akkor a külügyminiszter helyettes azt mondta, hogy ha minden erőfeszítést megtesznek, akkor 2013. novemberére legkorábban készülhet el, készülhet el korábban a a Memorandum of Understanding, amikor márciusban gemben jártunk, azt mondta, hogy ez már elkészült, már csak az aláírás kell hozzá, tehát reméljük, hogy egy egyetlen feltételeket szabnak, vagy a speciális jelentéstövő munkának folytatását illetően, vagy még ezt a hivatalt illetően. Három, négy elsőgási indítvány foglalkozik a parlamentben Myanmarral. Elismerjük az előrelépést, ami a politikai okoknál fogva tartottakat illeti a média szabadságot, sajtószabadságot, de a haladás nagyon lassú, és személy szerint képviselőként én azt gondolom, hogy ez nem, a, nem volt túlságosan okos döntés, hogy megszabadultunk az összes szankciótól, meg kell nézni azt is, hogy mi javult jelentős mértékben, és természetesen mindezt szoros figyelemmel fogjuk kísérni. Ami a DPRK-t illeti, nem vagyok, nem ismerem a részleteket e- ennek kapcsán, még mindig napi renden van, tehát ez azt jelzi, hogy még vannak kérdések, nyitott kérdések, a bekapcsolódott japán fél is segítette az elásogási indítványt, ennek örülünk. Amikor a legutolsó alkalommal Genben jártunk, akkor az EU-n kívüli nagykövetek is megpróbáltak nálunk lobbizni olyan témákban, amikor az EU vonakodik, ami a támogatást illeti. Arra kértek bennünket, hogy legyünk támogatóak. Kosztarika keresett meg bennünket a békéhez való jó kérdésében. Lehet, hogy ön szólhatna még e, néhány szólt arról, hogy itt mi a helyzet. Nem tudom, hogy a francia vagy a e, spanyol nagykövet volt-e az, aki említette, hogy készítenek majd egy speciális elsoglás indítványt a halálbüntetéssel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ez miért ország specifikus kezdeményezés, hiszen ezt az EU-n belül is meg lehetett volna oldani hiszen a téma rendkívül fontos számunkra. Ennyit szerettem volna mondani. Andrikéne asszony, köszönöm szépen. Természetesen nagyon érdekes dolgokat hallottunk Tajerman úrtól. Az általános tanácsai következtetéseit, illetve a prioritásokat illetően, az specifikus helyzetet illetően, amikor ön beszélt, akkor én pont az első indítani tervezetünket vizsgáltam, hogy mi szerepel már ebben benne, és mi az, ami még nincsen benne, illetve a 20. Eh, ülés eh, menetrendjét illetően, ami magas szintű csoportot illeti, akik a halálbüntetéssel foglalkoznak. Nem moratóriumról, törlésről beszélünk, hanem meg szeretnénk tudni azt, hogy eh, önökettől mit várnak, illetve ami a megelőző jellegű megközelítést illeti az ENSZ rendszerén belül, ezzel, ezzel kapcsolatban szeretnénk több dolgot megtudni. Mi az, amit várhatunk ettől az üléstől? Amikor a prioritásokról beszéltek, az általános célokról, és beszélt az emberi jogok univerzalitásáról, általános jellegéről, illetve az Európai Unió iránymutatásainak elfogadásáról az emberi jogi végdőkre vonatkozóan. Számos tematikus kérdés van, ezek közül néhányra ön később tért ki, Ezt a mi elsőgás indítványunk is szeretné lefedni, hiszen ezek fontos témák a számunkra, és nem csak ami halálbüntetést illeti, hanem a népítés megelőzését, az em- gyermekek jogait, ön említette az emberi jogi mainstreaming tevékenység, a fogyatékkal élők emberek, emberi jogai, és számos cikk szól az ellensfoglalási indítványunk róluk, hogy mik a jogai. Köszönöm. Lehet, hogy a Patricia jön helyetted. Okay, um, so we have also with us Madame Sylvie Proveur. Sylvie Proveur is itt van velünk. Cool. Uh, would you like to take the floor? A DEFCO képviseletében uh, szeretne szót kapni, nem? So then it's back to you, Mr. Turner. Um, thank you so much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számos EU-s nagykövet visszajelzett önnek, magas szintű látogatóink vannak Brüsszelből, akik segítik a harmadik országokkal való párbeszéd elindítását, és ezt az említett országok meg is erősítették. Ami a magas szintű szegmenset életi, itt minden az legutóbbi időszak mert összpontosít, nincsenek konkrét a számadataim, de összesen 40-50 kezdeményezésről van szó, és e, sűrűek a tárgyalások. Ezek a célok nagyon fontosak. Ezen kívül meg szeretném említeni még azt, hogy az EU emberjogi speciális jelentéstevő, tehát speciális képviselő jelenléte rendkívül fontos, hiszen ő jelen lesz hétfőtől szerdáig a magas szintű találkozón. Itt egy lehetőségről van szó, hasonlóan a közgyűléshez, hiszen számos országban politikai képviselők vannak jelen, államtitkárok, ügyminiszterek, emberjogi nagykövetek, és ez pedig egy ideális uh, a kapcsolatok szempontjából, bilaterális szempontból és a különböző országok között, de multilaterális szempontból is. És már most megpróbálunk összeállítani egy programot arról, hogy mely országoknak van szükségük kezdeményezésre. Ha megnézzük a tanács összetételét, tehát azt gondoljuk, hogy a magas szintű bekapcsolódás rendkívül fontos. Ön említette az UPR-t, ez az ülés most is zajlik, és ami bennünket illeti, ez OPR folyamat rendkívül fontos, különösen az országok szintjén. A helyi emberi jogi emberi jogi stratégiáknál nagyon sok UPR ajánlás is szerepel, és ők nagyon aktívak az előkészítési munkában is, a Genfi ülés előkészítésében, tehát itt egy nagyon jó együttműködés alakult ki, ez pedig eh, az összes országot erősíti. Ön említette a DPRK-t, sajnos nincsen előrelépés a DPR Éppen ezért egy ellenőrző bizottság jelentést várunk, vizsgálóbizottsági ülést, és valószínűleg ki fog derülni, hogy emberjogi emberiség ellen elkövetett bűncselekményekre derítenek fényt, ez nagyon fontos a felelősségre vonás szempontjából, és Japánnal együtt kell együttműködnünk, hiszen itt egy japán EU-s együttműködésről van szó, tehát fontos, hogy ezeket az eredményeket majd megfelelően kezeljük. Ami iránt illeti, egyetértünk azzal, hogy a helyzet továbbra is igen aggasztó, súlyos emberjogi sértések vannak, és a speciális képviselő munkáját továbbra is Hondosnak tartjuk a következő közgyűlésen ezzel foglalkozni. Szeretnénk az iráni nagykövet részt vett a Müncheni Biztonsági Konferencián, elmondta, hogy szeretnének Párizetet az EU-val. 2004-ben ez elindult, de 2006 óta nem folytatódott. Mi fel vagyunk készülve erre a párbeszédre, viszont vannak iránymutatásaink az emberi jogi párbeszédeket illetően, és ez világos teszi azt, hogy akkor vagyunk hajlandóak a párbeszédbe bonyolódni egy országgal, ha kiderül, hogy emberjogi sértések ott nincsenek. és egy harmadik országgal szemben nem igaz az, hogy ne érintenénk, illetnénk kritikával a súlyos jogi sértéseket ha harmadik ország kapcsán más országokat, illetően ön említette Malit. Én nem vettem végig az összes országot a listán, és független szakértői véleményt várunk a helyzetről Malin, és a független szakértő mandátumának meghosszabbítását várjuk minimum. Elfáncsontparton, Közép-Afrikai Köztársaságban is súlyos emberjogi sértések történtek, André Kiene asszony feltette kérdést a halálbüntetéssel kapcsolatban. Franciaországot említették. Két kezdeményezés volt az elmúlt évben a halálbüntetéssel kapcsolatban, amelyet EU tagországok indítottak, viszont ezek nem voltak teljes értékű állásolási indítványok, hanem megpróbáltak egy magas szintű vitát kezdeményezni a halálbüntetés bizonyos aspektusairól. Tehát Franciaország és Belgium döntése kapcsán lesz egy magas szintű vita a következő ülésen, és kulcsfontosságú kérdésekre szeretnénk összpontosítani. A elbüntetés a súlyos bűncselekményeket el, elkövetettek esetében, stb. Az emberi jogi tanács is foglalkozik ez, ezekkel, a mi döntésünk pedig az, hogy nagyon fontos a moratórium kérdése majd a közgyűlésen, és erőfeszítéseinket erre szeretnénk összpontosítani, illetve szeretnénk a támogatást erősíteni az egész világon. A moratórium kapcsán ezt a közgyűlés már jelezte. Vannak kísérő események, amelyet a magas szintű képviselővel együtt szervezünk, és ezek csak tovább erősítik az együttműködést. A halálbüntetés eltörése egyetlen törekvések vannak, viszont az elmúlt hónapokban néhány ország moratóriumot fordított vissza, úgymond, visszavezette. Tehát van még munkánk. Fontos, hogy ez a folyamat fennmaradjon, és intenzívebbé tegyük erőfeszítéseinket. Ön említette a magas szintű párbeszédet a megelőzésre vonatkozóan. Számos ilyen magas szintű esemény van az első héten. A megelőző jellegű megközelítésekről is beszélni szeretnénk, ez pedig összhangban áll a tevékenységeinkkel, azzal, amit a közgyűlés végez, ezen az ENSZ munkájában ez a megelőző jelleg nagyon fontos. A bevándorlás kérdése is nagyon fontos. És azt gondolom, hogy erre fel kell majd készülnünk, ennek a témának a megvitatására, konstruktív módon is. Lehet, hogy emlékeznek arra, az elmúlt évben említettem a a fogszó speciális jelentéstevő munkáját, mi az EU határmenedzsmentjét és ennek hatását az emberi jogokra szintén támogattuk. A belügyi főigazgatósághoz is fordultunk a bizottságban, itt a menedékjogot kérőkkel, bevándorlással foglalkozó részlegekkel, és szeretnénk egy átfogó jellegű írásbeli választ adni. Ez pedig a jelenleg is zajló vita részét képezi, ami a tematikus ügyeket illeti, melyek a legfontosabb, a régi előadásomban az EU kezdeményezéseire összpontosítottam a vallásszabadságra, a gyermekek jogaira, a halálbüntetésre. A tanács végkövetkeztetéseiben említett elemek továbbra is fontosak. Ezekhez léteznek iránymutatások, és nagyon fontos számunkra az, hogy bármilyen is állapodtunk meg prioritásként Brüsszelben az LGBT jogok is többek között. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket multilaterális fórumokon is taglalják. Tehát ezt fontosnak tartjuk. Az egyik kulcsfontosságú kihívás, amit látunk az emberi jogi tanácsban, azt, hogy az emberi, emberi jogi harcosok, küzdők, emberi jogi védők élete veszélyben forog, A megtorlásokat többször láttuk már az emberjogi védők esetében. Tehát nagyon fontos, hogy saját iránymutatásokat dolgozzon ki az EU, és az egész évben ez egy kulcsontosabb prioritás legyen. Lambrinidis úr is megemlítette ezt, és múlteletes fórumokon ezt követni szeretnénk. Remélem, hogy kielégítő válaszsal szolgálhattam a legtöbb kérdése Továbbra is szívesen állok rendelkezésükre. Köszönöm. Egyéb kérdés? Jó. Örülnék, hogyha megkaphatnánk azt az írásos választ, amit a külön megbízottnak küldött. A Libében is járt egyébként a külön megbízott, vagy egy másik szakbizottságban. lényeg az, hogy láttam. Szívesen vennék, ha ezt elküldeni. to peace, if you may come back on that. Thanks so much. Um, I'm happy to forward to you as quickly as possible the written response. Igen. Számunkra a migránsok kérdése nem volt igazi kohom téma, de hát ez egy szavahihetőségi kérdés elő, először fordult az elő, hogy az ENSZ külön megbízottja egy EU-s témájú jelentést mutatott be. Próbáltunk erre konstruktívan reagálni. Úgyhogy komoly lobby tevékenységet folytattunk, hogy az EU reagáljon valahogyan erre. Szívesen megosztom önökkel, mi hamarabb. Aztán a békéhez való jog, itt nem nagyon változott a helyzet tavalyhoz képest. Továbbra is az az általános vélemény, hogy ezt a jogot, tehát a békéhez való jogot fönt kell tartani, ugye időről időre elmondjuk, hogy ez mennyire szükséges. A amikor a következő ülésre szó, sor kerül ezzel kapcsolatban, akkor jó lenne, hogyha konstruktívan tudnánk részt venni. Egyébként nem könnyű ez a kérdés. Tudjuk, hogy a legfőbb szponzoroknak jók a szándékai, de jó lenne, hogyha mi hamarabb érvényt tudnánk szerezni ebbéli elképzeléseinknek. Köszönöm. Elnök. Jó. Szeretnék köszönetet mondani a tájékoztatóért. A, mielőtt a delegáció oda látogat Genfben, még előkészítésként valószínűleg fölkeressük Önt, vagy felveszük Önnel a kapcsolatot, hogy tájékoztasson minket. Legutóbb európai volt az ülésszak elnöke. Ha jól tudom, most két európai tagja is van az elnökségnek meglátjuk, hogy kivel tudunk találkozni. Velük gondolom biztos, meg majd az elnökkel is. És szokásos terveinket is megpróbáljuk megvalósítani, hogy a civil társadalommal találkozunk, megkérdezzük őket a, az EU tevékenységéről. Lesz két ülésünk, az egyik az EU-s nagykövetekkel. Legutóbb ez nagyon érdekesre sikeredett. Arról beszélgettünk, hogy mi a véleményük a parlament állásfoglalásairól. Utána pedig arról kell beszélni, hogy az EU-n kívül a diplomaták közül kit hívjunk meg, nyilván a, őt is megkérdeznénk az állásfoglalásaink hasznáról. Lenne még egy általános kérdésem is. Tavaly nagy megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy nem volt igazi előrelépés. Az EU-s nagykövet Genfben nem szólhat hozzá a témához. Mindig a tagállamok beszélnek. Az év során erről beszéltek? Vagy veszed fejsző? Az EU-nak sose lesz erre lehetősége? Köszönöm szépen. Szívesen válaszolok erre a kérdésre, de először még hadd szóljak az emberi jogi tanács elnökéről. Idén a Gaboni állandó képviselő fog elnökölni. Nagyon fontos szerepe lesz az ülésszak során de a következő heteken is, tehát március előtt is az új mandátumok meg fognak változni, sokan kicserélődnek, itt is fontos szerepe van. Szeretnénk azt elintézni, hogy önök találkozhassanak a, ezzel a gaboni elnökkel. És Lamridis úr és a gaboni elnök közötti találkozóra is gondoltunk itt Brüsszelben, Biztos, hogy erre van idő Genfben. Jó lenne tehát, hogyha Brüsszelbe is ellátogatna az emberi jogi tanács elnöke. Nagyszerű lenne, hogyha ezt önökkel együtt tehetnénk. A parlament ugyanis, a parlament lenne ugyanis a logikus helyszín a találkozóra. Ami pedig a dramaturgiát illeti, az elmúlt évben nem volt igazi változás de nem az emberi jogi tanács dönt arról, hogy kiszólalhat fel, hanem az EU képviseletéről szóló határozat tárgyalja ezt. Az év során, amit mondtam, nem volt változás, tehát a tavalyi helyzet érvényes még mindig. Az EU delegáció vezetője felszólalhat az emberi jogi tanácsban, de továbbra is fontos szerepet játszik az EU elnökség képviselete. Az interaktív párbeszédekben körülbelül 40 ilyen párbeszéd lesz, az EU delegáció feje fogja vinni a szót, és az elnökség képviselője fog hozzászólni szavazásoknál, vagy olyan időszakoknál, ahol csak a tanács tagjai lehetnek ott. Egyébként szoros az együttműködés az EU delegáció és a soros elnökség között. Szétosztják a feladatokat. Most heten vagyunk egyébként az EU delegációban, akik ezzel foglalkozunk. A delegációban nyilván mindenre nekünk nincs időnk, tehát együttműködünk a elnökséggel, próbáljuk elérni azt, hogy minden tagállam részesedik a feladatokban, tárgyalások folynak. Tehát az EU delegáció hozzászól, de a formális helyzetekben nem ez a helyzet, ez nyilván nem fog egyhamar megváltozni. Az EU delegáció ezen még gondolkodhat. Harmadik országok számára is az EU delegáció vezetője testesíti, testesíti meg a beszélgető partnert, végül is nem működik rosszul a helyzet. Köszönöm szépen, Tajer úr, hogy az elnök, akkor ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk. Ha jól sejtem, akkor már a Strasburgi ülés alatt összeülhet ez a delegáció. Az elnökök értekezlete addigra már dönt, az 24-én lesz, igaz? Igen, jó. Akkor a programról fogunk eszmecserét folytatni, és megnézzük, hogy kivel veszük fel a kapcsolatot a Genf irodában, az EU irodában. mindenki nyilván a, ez határozatok kérdéséről fog majd egyeztetni, lobbizni, stb. stb. Egyébként nagyon jó ülés, vagy nagyon jó találkozóink voltak különböző nagykövetekkel is legutóbb. Jó, 5 perces szünet következik, hiszen ön a főszereplője a következő napi rendi pontnak is, és időnk még van. So, now we uh, continue with an exchange of views on the human rights. Folytatjuk az eszmecserét az emberi jogi tanács határozatáról. EU prioritások a 25. szakra. Hát nehéz lesz megvitatni, mert nem látták ezeket, ezt a vaskos dokumentumot, de a legfontosabb kérdéseket meg fogjuk vizsgálni. Van-e olyan képviselő, aki szeretne most hozzászólni? Mert hát ez az eljárás, hogy ezt előkészítjük a különböző politikai csoportok között. Én elolvastam az egyik tervezetet, és a tervezet, a határozat tervezet már nagyjából megfelel azoknak a kérdéseknek, az országokkal kapcsolatos kérdéseknek, amelyekről ön beszélt. hangsúlyozzuk, hogy az ENSZ emberi jogi tanácsának milyen fontos a szerepe. Itt van egy leírás új tagállamok kérdése, vezetés kérdése, hangsúlyozzák a civil társadalom jelentőségét. A legutóbb, amikor erről beszéltünk, egy kormány képviselő azzal választ, vádolta az engiakat, hogy valami történni fog velük, ha folytatják a kritikát. Ezen kívül számos bekezdés foglalkozik a szíriai helyzettel. Az ENSZ vizsgáló bizottsága ehhez esetleg majd még valamit hozzátesz. Mindegyik kérdésről se a külön fejezet foglalkozik. Szaúd-Arábiáról is szó van. Van egy bekezdés az Ir- Iránnal kapcsolatos speciális jelentésről, Horvátországgal is foglalkozunk. Üdvözöljük Palesztínia, Palesztina részvételét megfigyelő államként bahreini helyzetről is van szó. 2013 helyzetről van szó, amelyel az ENSZ embriogi tanácsa foglalkozott. Kambodzsa, elefántcsontpart, Haiti és Szudán megbízottait üdvözli. A közép-afrikai köztársaságról is szó van. Maliról, Dél-Szudánról. Ha jól emlékszem, de talán kijavítanak, az eritreai új helyzetről is van egy bekezdés, bár a, korábban erre nem került különösebb hangsúly. De természetesen tudjuk, hogy havonta mintegy száz menekült hagyja el az országot, főleg fiatalok. És ez az első alkalom, hogy júniusban elfogadták az előadó jelentését. szóval Kongóról, Kongói Demokratikus Köztársaságról. Koreáról, Koreai Népi Köztársaságról, Sri Lankáról. Van egy bekezdés az oroszországi emberi jogi jogsértésekről, Belarusziáról, Fehér Oroszországról aztán a gyermeki jogokról, a lakhatáshoz fűződő jogról, különös tekintettel a romák lakhatáshoz való jogáról az EU tagállamokban. az üzlet és az emberi jogokkal kapcsolatos iránymutatásokról, ENSZ iránymutatásokról is olvashatunk. Van egy bekezdés az LMBT csoportba tartozó emberekről, a halálbüntetésről, az emberi jogok és a sport összefüggéséről is olvashatunk. 2013. szeptemberében állásfoglalást fogadtak el ebben a kérdésben. És üdvözöljük, hogy Izrael ismét szerepet vállal az ENSZ emberi jogi tanácsában. a speciális eljárásokkal kapcsolatban sürgetjük a tagállamokat, hogy teljes mértékben csatlakozzanak ezekhez az eljárásokhoz, tartják ezeket, tartsák ezeket tiszteletben, hangsúlyozzuk az ezzel kapcsolatos megfelelő munkát, és szó van még a finanszírozásról. És kívánjuk, hogy a főképviselő ö, vegyen részt ebben a munkában, ezt minden évben leírjuk. Képviseltesse magát ezen a területen. Összesen 65 bekezdést tartalmaz ez a szöveg. Kellemesen meglepődtem, hogy minden EU nagykövet, vagy legalábbis a legtöbben elolvasták, és eszmecserében, vitában vettek részt velünk, és véleményezték, hogy a megállapítások, meglátások szerint helyesek-e, vagy sem. Most megnyitom a vitát. Köszönöm, elnök asszony. A PPA párt EPP e csoport nevében e, mivel ez az első tervezet, minden politikai párt elközli a véleményét, és a jövő héten találkozóra kerül sor a különböző politikai csoportok között, és ezzel a határozattal kapcsolatban mindenki elmondja majd a véleményét, és mi is módosítókat fogunk benyújtani. Igen, 65 bekezdésről van szó. Véleményem szerint nagyon hosszú a szöveg, ezt talán érdemes lenne lerövidíteni. Van néhány kérdés benne, amely problémás lehet az EPP számára, de majd javaslatokat fogunk tenni jövő héten. Köszönöm szépen. De Kaiser asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. A mi politikai pártunk is elolvasta ezt a tervezetet, és én magam is. Nagyon jó a szerkezete, a felépítése, egy koherens szöveg, ez teljesen megfelel számunkra, nagyon jól olvasható, világos, Természetesen vannak olyan bekezdések, amelyeket tömörítenénk, könnyedebbé tennénk, és vannak olyanok, amelyeket jobban hangsúlyoznánk. Mi is a jövő héten ezt majd megvitatjuk részletesebben. Szerda ez egy jó nap hozzá. Három dolgot említenék meg a témákat illetően. Például a gyermekjogok az egyik ilyen. Én ezt jobban kihangsúlyoznám a szövegben. Különös tekintettel bizonyos országokra és bizonyos jelentésekre, amelyek aggodalomra adnak okot, például gyermekek kínzása, vagy Például, amikor Szíriáról beszélünk, vagy a Szíriában elkövetett kínzásokról és más országokban elkövetett gyermekkínzásokról, ezt egy tematikus megközelítéssel lehetne kezelni. Tegnap délután pedig megbeszéltük, hogy vissza kell térni a korrupció és az emberi jogok kérdésére, ez egy globális téma. Ez nem szerepel a szövegben. Az Afrikai Unióval összefüggésben is ezt meg kell említeni. Az emberi jogi tanács egyébként foglalkozik a korrupció és az emberi jogok kérdésével. Van egy bekezdés, az emberi jogok kérdéséről. Ezt érdemes felülvizsgálni. A katari kérdéssel való összefüggésben, tehát az emberi jogok és a kérdések Katarban a harmadik téma, amelyel érdemes lenne részletesebben foglalkozni. Ez volt néhány apró előzetes megjegyzés a részemről, de természetesen a jövő héten ezt majd még részletesebben megnézzük. Köszönöm szépen. Zöld képviselőként beszélek most. Véleményem szerint van egy téma, amelyről nem olvashatunk az anyagban. Az ENSZ speciális képviselő részvétele a törvényellenes emberölések témájában. Nem, lehet, hogy tévedek, de ez szerepelni fog ez a kérdés a napi renden? Hiszen szakpolitikai munkára van szükség ezzel kapcsolatban. Végigolvastam a tervezetet, néha szó van a nők jogairól, véletlenszerűen, de ö, azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban is érdemes egy külön bekezdést szentelni ennek a témának. Ami Oroszországot illeti, nem túl sok mindent olvashatunk erről. Az igazságszolgáltatás függetlenségének a hiányosságai nem szerepelnek a szövegben a sport és az emberi jogok témájában. Azt hiszem, hogy korábban erről nem volt szó, úgyhogy nagyon meg kell nézni, hogy hogyan fogalmazzuk ezt meg. Ahogy most olvasom a tervezetben, szeptemberben egy határozatot fogadtak el ebben a témában. Ennek a határozatnak nem ismerem a pontos tartalmát. Kérdés, hogy van-e terv, hogy rendszeresen vagy máshogy fogalmazom, milyen vita folyik az emberi jogi tanácsban erről a témáról. És természetesen nagyon hosszú ez a rész. Meg kell nézni, hogy le tudjuk-e rövidíteni. És hogy milyen politikai elvárások, követelmények vannak ezzel kapcsolatban, Veronika. Elnök asszony, igaza van a sporttal kapcsolatban, de ezt ki kell bővíteni ezt a fogalmat a játékokra. Hogyha nézzük, hogy megnézzük, hogy Kazasztánban milyen problémák voltak az Eurovízióval kapcsolatban, ez nem kifejezetten a sporttal kapcsolatos, hanem hogyha valamilyen globális jelentés, jelentőségű média esemény szervezésére, szervezéséről van szó, azt is ide kellene venni. Nem szabadna csak a sportra korlátozni, hiszen itt mindenem is, ahol sok pénz forog kockán és nagy a visszhangja, ide kellene, hogy tartozzon. Tehát sport és játékok, én ezt javaslom. Elfelejtettem mondani, amit önöktől hallottam, hogy az emberi jogi aktivistákra külön hangsúlyt helyezzünk az egész év során, és talán ezt is érdemes lenne megemlíteni. Tojárman úr. Köszönöm szépen. Az emberi jogok és a sport kérdésével kezdeném. szeptemberi ülésen volt erről szó, több ország kezdeményezésére ide tartozott az, ide tartozott az Orosz Föderáció. Hasonló határozatot nyújtottak be, nyújtott be más ország, több más ország is, de Oroszország vállalta a vezérszerepet. Talán tekintettel az, olimpiát, az olimpia rendezésére is, hiszen ez az azt megelőző évben volt. Mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy a határozatban a diszkrimináció ellenes harc és egyéb emberi jogi kérdések nagy hangsúlyt kapjanak. Ez volt az egyik dimenziója ennek a vitának, tehát ez összefüggésben volt az olimpiával, ez volt a fő szempont de az emberi jogi tanácsban más témák is felmerültek, például a rasszizmus kérdése a sportban, amelyet afrikai országok vetnek fel gyakran, tehát ami történik a futball stadionokban és hasonló helyeken, erről sok szó esik. Tehát ennek a vitának több vetülete volt, de elsősorban az akkor még közeledő orosz olimpiával volt elsősorban összefüggésben. A egyik érdekes vetülete ennek az volt, hogy Genben, New Yorkban és Oroszországban is foglalkoztunk ezzel a szakpolitikával. Tehát nagyon nehéz, kényes, de fontos vita volt ez. Az igazságszolgáltatáson kívüli emberölések kérdésében és az ezzel kapcsolatos speciális jelentéssel összefüggésben itt a jogi keretekről van szó, még a drónok használatával kapcsolatban nem került sor külön jogalkotásra, de ez mindenképpen olyan kérdés, ahol látjuk, hogy mennyire fontosak a különleges eljárások. És ez ezzel kapcsolatos vita folytatódni fog. A tervezetben ö, olvashatunk egy helyzetről, amelyről nem beszéltem, mégpedig Egyiptom, helyzetéről. Néhány szót erről is érdemes szólni. Volt egy hivatalos látogatás Egyiptomban, az ezzel kapcsolatos jelentés ma éjszaka érkezik, meg ezt holnap tudjuk e, ezt elolvasni. Genfben is volt erről szó a hétfőn a külügyi tanácsban azt a határozatot fogadták el, hogy nagy aggodalomra akadó okot az emberi jogok helyzete Egyiptomban. És azt tervezzük, hogy a partnerekkel megvitatjuk ezt a helyzetet az emberi jogok tanácsában van, és mindenképpen napi rendre fog kerülni ez a kérdés. Meg kell vizsgálni, hogy mit lehet tenni, mert úgy érezzük, hogy Egyiptom nem működik együtt megfelelőképpen az emberi jogi mechanizmusokkal az emberi jogi tanácsban. Az ENSZ javaslatot tesz segítségre, hogy az augusztusi események kivizsgálásában segítsen, erre nem kaptunk választ. A következő ülésen erről majd szeretnénk beszélni. és a mandátum megújítására is júniusban fog kerülni. Az eritriai helyzet is ö, súlyos aggodalmakra ad okot, a Human Rights Watch jelentése is jól bemutatja, hogy mi történik az országban, és milyen helyzetben vannak azok az emberek, akik menekülnek, kényszerülnek az országból. Köszönöm. Köszönöm. A frakciók a jövő héten találkoznak az állásfoglalási indítvány kapcsán, és ezt majd ratifikálják illetve 11-én kerül erre sor, és a februári második plenárisülésen Strasbourgban fogadjuk ezt el. Köszönöm szépen Tajerman úrnak a részvételt, köszönjük ezt a részletes vitát, és április 1-én majd beszámolunk önnek delegáció nevében a kulcsfontosságú állásfoglalási indítványokról, illetve arról, hogy ez hogyan befolyásolta a munkánkat és nagyon jó, hogy ön a következő pontban is itt marad még velünk. A következő napi rendi pont a hetes eszmecsere az emberi jogi kritériumokról a fegyver exportban. Le Grand úr is itt van velünk. Egy rövid szünetet tartunk, hiszen Legárd úr még nem érkezett meg de grófasszonyt vártuk még. So, then um, we can continue with an exchange. Folytatjuk az eszmecserét az emberi jogi kritériumokról a fegyver exportban. Nagyon örülök annak, hogy a Koán képviselői itt vannak velünk, a tanácsi munkacsoport képviselője is, a Kohommal kapcsolatban, hiszen olyan kérdésekkel szeretnénk foglalkozni, amelyek egymáshoz kapcsolódó témák, emberi jogi sértések és a fegyverexport is kapcsolódnak. Sajnálom azt, hogy a szedével nem tudtunk közös ülést szervezni, de ez már csak így van. 2013. júliusában elfogadtunk egy állásfoglalási indítványt, a 2008-as közös álláspont átdolgozásáról az elmúlt héten Strasbourgban, mint ahogy elmondtam az elnöki bejelentéseknél, beleegyeztünk a fegyver export megállapodásba, amely kizárólagos kompetenciája az EU-nak, mind a két állásfoglalási indítvány hangsúlyoz az emberjogi szempontok fontosságát a fegyverexport területén, tagország részéről, és egy egységesítettebb értelmezést szorgalmaz a kritériumok kapcsán. Az eszmecsere célja az, hogy a parlamentben megvizsgáljuk a megvalósítás hatékonyságát, illetve a közös álláspont szabályainak megvalósítását nemzeti és EU szinten is, illetve a transfer és ellenőrzési rendszerek megvalósítását. Az Európai Unió emberjogi cselekvési tervében speciális fellépésre kerül sor, annak érdekében, hogy a kereskedelem támogassa az emberjogi szempontokat, illetve biztosítsa azt, hogy az emberjogi kritériumok része legyenek bármely nemzetközi fegyver export megállapodásnak, tehát nagyon örülök annak, hogy mind a KOHOM, illetve a KOÁN képviseltetik magukat ülésünkön, és minden bizonyal gyümölcsöző vitát tudunk majd folytatni. Először a KOÁRM képviselőjének, Zserom Lögra úrnak adom meg a szót, utána pedig ismét Tajerman úrnak a KOHOM képviseletében, illetve eh, de Gróf asszonynak, aki a fegyverszállításokról számol be a kiskaliberű fegyvereknél. Ő egy szakértő. Kitűnő szakértőink vannak a panelban. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, hogy ezt az időszerű lehetőséget megadta számomra, hogy egy ilyen fontos témában beszélhetek. Az USA a fegyverexportban hosszú éveken keresztül fontos szerepet játszott, tehát ennek ellenőrzéseben mind regionális, mind nemzetközi szinten. 98-ban az EU tanácsa elfogadta az Európai Unió etikai kódexét a fegyver exportról egy politikai kötelező érvényű eszköz, amely minden EU-s ország esetében magas szintű standardokat volt hivatott rögzíteni a témában, illetve fontos hát az EU tagországok között az átláthatóság erősítése ennek a, ebben a témában. Az európai tagországok szerették volna, hogy, hogy ha olyan esetekben, amikor felmerül annak a veszélye, hogy el, megtorlásokra használják a fegyvereket, akkor ne engedélyezzék a fegyver exportot. A tagországok tisztában vannak a humanitárius szabályok megvalósításának fontosságával. Az Európai Unió az első olyan államcsoport, amely egy ilyen etikai kódexet fogadott el, amelynek elveit azóta számos más ország is elfogadta. 2008-as Európai Uniós KVB és közös álláspont, amelyet 2008. decemberében sikerült elfogadni, az első sikeres áttekintést zárta le, az etikai kódex kapcsán, és egy további mérföldkövet rögzített a standardok erősítésében. Ez megerősítette a tagországok eltökéltségét, ami a katonai technológiára, felszerelésekre vonatkozott, amelyeket nem kívánatos célokra lehet felhasználni, mint például a belső elnyomás vagy nemzetközi agresszó, illetve a regionális instabilitáshoz való hozzájárulást is meg szerettek volna akadályozni. A tanács által 2012. júliusában elfogadott cselekvési terv utalt a fegyver exportra vonatkozó döntéseknél a, a, jó, az emberi kérdések figyelembevétele. A COHOM 2013-ban javaslatot fogalmazott meg a COAR munkacsoportnak, azzal, hogy a cselekvési tervet, az a cél, a cselekvési tervet megvalósítsák. Ebben a kontextusban a következő hasznos tények derültek ki. Az eh, emberjogi országstratégiákra történő utalás, a közös szabályok megállapítása, a katonai technológia és felszerelés fegyverexportjára vonatkozóan, és a felhasználói iránymutatások egy megvalósítási könyvzikönyvben is szerepelnek a közös álláspont kapcsán, illetve a nemzeti engedélyező tisztviselők szerepe. Ezek standardizált információs forrásokká válták, váltak, amelyek a fegyverexportra vonatkozó nemzeti döntéseket is irányították. A nemzeti gyakorlatok cseréje az emberjogi alapú értékeléseknél, a fegyverexport döntéseknél egy második javaslat volt, amit a, a COHOM, a COHERMAK javasolt. Rendszeres eszmecserére, nemzeti gyakorlatok cseréjére került sor, és néhány esetben sikerült a példákat hozni, vagy az engedélyezésre, vagy az engedélyezés megtagadására. Az ATT, a fegyveres kereskedelmi megállapodás 2005 óta létezik, és az USA teljes mértékben eltökélte magát emellett a széles hatókörű kezdeményezés mellett. A tárgyalási folyamat során az USA közgyűlése 2013. április 2-án elfogadta a megállapodást. Az ATT-t az összes EU-s tagország aláírta, és jelenleg előkészítik a ratifikációt, az Európai Parlament pedig beleegyezését adta ebbe a folyamatba, mégpedig eh, február 5-án közülés által elfogadott megállapodás, szerződés egy eh, robusztus szöveget eh, jelent az átfogó tárgyalásokhoz, amikor eh, az ENSZ összes tagországa véleményem megjelenik. A nemzetközi közösség eh, magának érezheti ezt a szerződés, amely a konvencionális fegyverekkel való kereskedelmet átláthatóvá és felelősség teljesebbé teszi. Az ATT erőteljesebb, erőteljes paramétereket tartalmaz az ember jogi szabályokat illetően, és számos típusú fegyver, illetve lövedék ide tartozik. A szerződés hetedik cikkelje a tagországokat arra szólítsa fel, hogy tagadja meg a felszállítást olyan esetekben, amikor felmerül annak a kockázat, hogy ezeket a fegyvereket arra használják fel, hogy súlyos emberjogi, nemzetközi emberjogi szabályozásokat sértsenek meg. A jogi kötelező érvény szerződés a fegyverszállítások ellenőrzését is hivatott előmozdítani az emberi jogi szabályok értelmében. Így eszként úgy érezzük, hogy munkánk egyik nagyon fontos szempontja ennek a szerződésnek az általános megvalósítása. Korai hatályba lépése óta a meg, megvalósítás a nemzetközi humanitárius jogok, illetve emberi jogok előmozdítását hivatott szolgálni egy megvalósítási segítési programot sikerült az elmúlt év decemberében elfogadni. Végezetül pedig el szeretném mondani azt, hogy végső célunk az, hogy az ATT kézzelfogható módon hozzájáruljon a szabályozatlan, felelőtlen um, fegyverszállítás visszaszorításához, amelyek a nemzetközi humanitárius szabályokat sértik és emberjogi szabályokat is, tehát az átláthatóság, kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a fegyverexportra vonatkozó döntések a kormányok részéről minden érintett fél számára átláthatóak legyenek, amelyek megkérdezhetik a kormányokat a döntéseik hátteréről is, és felelősségre vonhatják őket. Az átláthatóság éppen ezért az EU-n prioritásai között előkelő helyet foglal el a fegyverexportot illetően. Köszönöm. Köszönöm. Szépen Tajerman úr következik. Köszönöm szépen. Nagy örömmel beszélek erről is, de szívesen kiegészítem a külügyi kollégát is. Azt hiszem közösen nagyon jó vitát tudnánk erről tartani. A fegyvert ellenőr, ellenőrzése EU-ban bonyolult kérdés, a legfőbb szereplője a COHOM, illetve a fegyvert szóló szerződés is fontos szerepet játszik. Nos, a COHOM az összes kritériumot állandóan vizsgálja, a felülvizsgálattal is mi foglalkozunk, ugyanis a közös álláspontot nekünk kell, ugye felül kell vizsgálni. A kohom nagyon odafigyel erre a kérdésre, hiszen az emberi jog emberi jogok kérdése nagyon nagy hangsúly jelenik meg a közös állásfoglalásban. És nagyon sok kohomban dolgozó küldöttnek fontos szerepe van a dolgok tagállami alakulásával. Tehát sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és a, a külön szakértő kollégákkal is egyeztetünk, de persze ott természetesen fog, de persze figyelembe kell venni a tagállami jogszabályokat is, meg kell azt is vizsgálni, hogy az EU-s jogszabályokat mennyiben foganatosították már a tagállamokban. az, a fegyverexportról általánosságban, de az ATT-ről is sokat beszélünk, a civil szervezetekkel egyeztetünk. Alapvetően az emberi jogi civil szervezetek kérték azt tőlünk számon, hogy miért nincsenek szigorúbb szabályok a fegyverexportra vonatkoznak. Például az Amnesty International is megkeresett minket. Amikor az emberi jogi és demokrácia, és emberi joggal és demokráciával kapcsolatos cselekvési terv elkészült, akkor a fegyverexport témája is fölmerült. Van egy olyan tevékenység, ami benne szerepeltetik a tanácsi közös álláspont felővizsgálatában. A Kohon munkáját az vezérelte, hogy novemberben az állá, közös álláspont felülvizsgálatáról az általános ügyek tanácsán született egy döntés. A tagállamok munkájának további szorosabbra vonásáról szól ez a fegyverexport engedélyezésében, illetve az is szerepel itt, hogy a jelenlegi közös álláspont továbbra is jó alapja a fegyverexport szabályozásának, és így kell maradni a jövőben is. Kérdés az, hogy mi mit tehetünk a kohomban. Hogyan lehet javítani a végrehajtást? Tehát a létező közös álláspontnak a végrehajtását hogyan lehet hatékonyabbá tenni. Egyébként elég élénk vita folyt erről a kohomban a legtöbb kollégának megvannak a saját tapasztalatai a tagállamokban. Arról beszéltünk például a Kohomban, hogy elő lehet-e írni azt, hogy a külügyminisztériumokban az emberi jogi osztályoknak milyen szerepe lehet. Azt leszögeztük, hogy minden esetben, minden tagállamban be kell vonni ezeket az osztályokat a külügyminisztériumban, de nyilván a tagállamokért változik a helyzet de az egyértelmű, hogy a döntéshozatalban a külügyminisztériumnak ezt az osztályát is be kell vonni. A kohomnak a kohom javaslatait bemutattuk, a kohom javaslat, javaslatait bemutattuk felső fórumokon is, és a létező keretbe próbáljuk ezt beilleszteni. Az emberi jogi helyzetet próbáltuk értékelni, tehát a fegyverexport esetén meg kell nézni, hogy milyen ország lesz a végfelhasználó. Úgy véltük, hogy fontos az, hogy a, hogy a használati utasításban, utasítás fel legyen frissítve, egy átfogó ország ismertetésre és elemzésre van szükség. Ugye ez egy bizalmas dokumentum. A döntéshozatal során gondoljunk arra is, hogy egy fegyverexportőr akár perre is viheti a dolgot, tehát biztosítani kell azt, hogy miből dolgozunk. Az összes lehetséges dokumentumot, alapdokumentumot föl kell használni, az ENSZ elemzése, stb. stb. Tehát azt próbáltuk elérni, hogy a, létre, hogy a létező forrásokat felhasználjuk, és az új eszközt is a lehető legjobban tudjuk használni. Már több mint 50 országban van ilyen stratégia. Van még egy dolog, a COHOM olyan irányú javaslatokat is tett, hogy hogyan lehet egyes országoknak abban segíteni, hogy mérlegelni tudják azon egyéb országok helyzetét, ahol jelenleg változóban vannak a dolgok. Tehát a különböző trendeket kell tudni elemezni, hogyan alakulnak a dolgok, hogyan lehet a tagállamok közötti eszmecserét segíteni, tehát az elemzésben próbálom segítséget nyújtani. A jelenlegi munkamódszert próbáljuk, ide, próbáljuk optimalizálni, tehát minden, minden országról eset tanulmányok készüljenek, és ez alapján vitassuk meg a helyzetet. Az emberi jogi problémákról is beszéljünk arról, hogy az export engedély megadása mennyiben változtatna a helyzetet. a cselekvési tervben foglaltakra így reagáltunk, de fontos az is, hogy a tagállamok éljenek az új lehetőségekkel. Reméljük, hogy a folyamat során tesztelni tudjuk ezt is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük. Tajerman úr, Milanidi Digróf asszony következik aki fegyver export szakértő. And a pleasure to be here with you today. Hölgyeim és uraim, nagy öröm, hogy itt lehetek ma önökkel. Jogász vagyok, és főleg az emberi jogokkal, humanitárius joggal foglalkozom. A következő 12 percben ezzel fogok foglalkozni, és az emberi jogi kritériumra és jogi kritériumokra szeretnék rátérni, amelyeket figyelembe kell venni az Európai Uniós tagállamoknak és más államoknak is, amikor eldöntik, hogy fegyverexportra engedélyt adnak-e vagy sem. Jelenleg nagyon érdekes és fontos tevékenység a fegyver transfer tekintettel az, ember, az emberi jogokra. Az elmúlt évtizedben fegyvereket emberi jogok megsértésére is használták ugyanis számos alkalommal. Például 2008-ban a belga ö, hadsereg Bahreinbe 50 páncélozott harci járművet küldött. Az úgynevezett arab tavasz során ezeket a járműveket békés tiltakozók ellen használták fel. Ez a példa jól mutatja, hogy autoritár rendszereket láttak el fegyverekkel és fegyveri felszereléssel. Líbiában rengeteg fegyvert exportáltak EU tagállamok elnyomó rendszerekbe, és őrült diktátoroknak. Például évekkel ezelőtt Kadafi 20 hagyományos királyt nevezett meg Afrikában, ő összehozta őket Líbiában, és elnevezte őket a királyok királyainak. Ez egy megalománia, ennek ellenére az EU tagállamok továbbra is küldtek fegyvereket Líbiába. Jelenleg Líbia a eszenciális példája az fegyverek felhalmozásának és ez nem összeegyeztethető a líbiai népesség igényeivel. <clears throat> Természetesen még mindig, úgy látszik, még mindig nem vonták le megfelelő tanulságokat. Az Egyesült Királyságban a külügyi hivatal egy listát készített azokról az országokról, amelyek emberi jogi aggodalmakra adnak okot. Ennek ellenére az Egyesült Királyság kormánya számos ilyen ország engedélyezte az exportot. A Safer World nevezető NGO szerint, bár nem minden ilyen engedély problémás, ezek közül számos, például a Líbiába, Pakusz, Pakisztánba, Szaudarábia és Egyiptomba és Sri Lankába irányuló exportok valódi aggodalmakra adnak okot tekintettel az emberi jogok kérdésére. Második ok, hogy az emberi jogok szempontja a fegyverexport során annyira fontos és kihívásokkal teljes, az, hogy számos olyan eset van, amikor rengeteg fegyvert exportáltak olyan államokba, amelyek rendszer szerűen sértik meg a nemzetközi jogot. Például EU fegyverexport történt Szauda, a szaúd vagy más öböl országokba, például Katárba, amelyek ö, felfegyverzik a szíriai konfliktusban résztvevő ö, ellenzéket. Számos ö, kormány ellenes fegyveres csoport vétkes emberi jogsértésekben. Erre számos bizonyíték van. Szaudi-Arábiába érkezik a legtöbb EU fegyver export. 2012-ben Szaudarábiában az engedélyezett EU exportengedély 9%-a érkezik. Az ellenzék nagyon megosztott jelenleg, és 2013-ban még jelentősen növekedett a fegyverexport. Az exportáló országok azzal érvelnek, hogy a, olyan záradékokat kötnek, amely megtúltja ezeknek a fegyvereknek a reexportját, és ez garantálja az EU számára, hogy nem kerülnek ezek a fegyverek szíriai területre. Teljesen világos, hogy az öbölbeli államok, hogyha új fegyvereket kapnak az EU-ból, akkor a régi fegyvereiket viszont továbbíthatják a szíriai felkelőknek. Erről tudniuk kell az EU tagállamoknak. Ezek a transferek, fegyvertranszferek vagy közvetlenül, vagy közvetetten részt vesznek súlyos jogsértésekben. a fegyvertranszfer engedélyezését és törvényszerűségét az EU jog is szabályozza, de a nemzetközi emberi jog is, valamint a nemzetközi emberiességi jog, valamint a nemzetközi jog. Számos dokumentumot kell figyelembe venni egy államnak, amely harmadik országba kíván fegyvert exportálni. Emberi jogi és humanitárius jogi szempontból a 2008-as közös álláspont, a katonai technológia és felszerelés exportjáról. Nagyon értékes dokumentum. Ez egy törvényesen kötelező anyag, amely arra kötelezi a tagállamokat, hogy értékelje a engedélyeket nyolc szempont alapján. Ha alaposan elolvassuk a közös álláspontot, akkor azt láthatjuk, hogy egy EU tagállam nem exportálhat, illetve meg kell tagadnia az export engedélyt egy államba, első esetben, hogyha ez nem felel meg nemzetközi kötelezettségeinek, második eset, hogyha világos kockázata van, hogy ez a katonai technológia és felszerelés belső elnyomást szolgálna, három, hogyha világos veszély van, hogy a katonai technológiát és felszerelést nemzetközi humanitárius és emberi jog súlyos megsértésére használnák fel, hogyha ö, ö, fegyveres konfliktus provokálna, vagy hossza, ö, hosszabbítana meg. Gyakran, illetve öt, hogyha világos kockázata van, hogy a regionális békét, biztonságot, stabilitást kockáztatja. Gyakran érvelnek azzal, hogy nem túl pontos ez a 2008-as közös állás pont, ugyanakkor, hogyha megfelelőképpen alkalmazzuk az Európai Bíróság értelmezését és szabályait, akkor az a következtetés, hogy tilos fegyvert exportálni, hogyha ez a fenti, fent említett öt kockázat fennáll. Második dolog, az EU jog mellett a fegyvertranszfer törvényességét a nemzetközi ö, emberi jog, a nemzetközi humanitárius jog és a nemzetközi jog is szabályozza. Mivel itt most az ö, ö, egyedi ö, ö, jogokról beszélünk itt ebben a bizottságban, a nemzetközi kapcsolatok kérdéséről nem fogok tovább beszélni. Hogyha most megnézzük, hogy milyen követ, kötelezettsége van egy államnak a nemzetközi humanitárius jog keretében, akkor különbséget kell tenni a az fegyveres konfliktusokat szabályozó jog betartása és betartatása között. Az első esetben a konfliktusban résztvevő felekre vonatkozik ez a kötelezettség például Szíriában. Itt a közvetlenül résztvevő felekről van szó, amelyeknek tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi humanitárius jog alkalmazandó szabályait. Ugyanakkor, és ez fontos az EU tagállamok számára is, a nemzetközi humanitárius jog ö, kötelezettséget ír el olyan tagállamok számára is, amelyek nem senso strictu részesei egy fegyveres konfliktusnak. Ez a kötelezettség világosan meg van fogalmazva az egyes cikkben, minden négy Genfi konvencióban, amely előírja, hogy a szerződő felek kötelezik magukat, hogy betartják és betartatják ezt az egyezményt minden körülmények között. Az a szó, illetve kifejezés, hogy betartatja, azt jelenti, hogy a, az államnak nem szabad elősegítenie a nemzetközi emberiességi jog megsértését. Tehát, hogyha egy állam közvetlenül vagy közvetetten, mint Szíria esetében, fegyvert, fegyverrel látja el egy konfliktus résztvevőit, akkor <clears throat> biztosítania kell, hogy ezeket a fegyvereket nem fogják jogsértésre felhasználni, például polgári személyek megölésére, törvényen kívüli emberölésre, kínzásra, stb. Tehát például itt Szíriában, hogyha ö, egy fegyverexportőr úgy ítéli meg, hogy egy Szíriába irányuló fegyverexport ö, ö, során a fegyvereket ilyen ö, cselekményre használhatják fel, akkor ö, nem szabad exportálnia az emberi jogok területen kívüli alkalmazása folyamatosan fejlődő fogalom, mégis érvehetünk azzal, hogyha világos a veszélye annak, hogy a fegyvert emberi jogok megsértésére fogják felhasználni, akkor nem engedélyezett az export. Végül pedig a Nemzetközi Jogi Bizottság államok felelősségéről szóló cikkeinek 16. cikke előírja, hogy egy olyan állam, amely egy másik államot támogat valamilyen nemzetközileg elítélendő cselekmény elkövetésében, akkor nemzetközileg felelősségre vonható ezért. Ez az úgynevezett védelmi felelősségi doktrína, amely ezt alátámasztja. Tehát a következtetés az, hogy európai és nemzetközi jog értelmében és tilos az EU tagállamok számára, hogy megkönnyítsék, hozzájáruljanak vagy támogassák a külföldi visszaéléseket, például fegyvertranszfereken keresztül, és nem hunyhatják be a szemüket ezeknek a kockázatai előtt. A Safer World javaslata értelmében azzal érvelnék, hogy az EU kormányoknak transzparensebb módon kell engedélyezniük az exportot olyan országokba, mint például Szaúd-Arábia, Katar, Líbia, Sri Lanka, Egyiptom és az, mások, amely, ahol problémásak az emberi jogok. A kormányoknak tájékoztatniuk kell a parlamentjüket, hogy kik a végfelhasználók, milyen ö, ö, célra használják az árut, és hogy ők biztosak abban, hogy biztonságos az export. Köszönöm szépen. Köszönöm, most a képviselők tehetnek fel kérdéseket, de Kaiser asszony. Merci Madame la Présidente, je dois vous quitter à midi, donc je suis bien contente. Köszönöm szépen, elnök asszony, délben el kell mennem, úgyhogy csak röviden szólnék hozzá. Nagyon fontos lépést jelent ez az egyezmény, fegyverekről szóló egyezményt, amelyet 2013 áprilisában írtak alá. Első kérdés, amely felmerül bennem, hogy ki, írja, ki írta ezt alá, és ki, melyik ország fogja ratifikálni. Megnéztem a térképét, a listáját az aláíróknak és a ratifikálóknak. És világos, hogy inkább a nyugati tábor az, amely aláírta, és a keleti tábor tartózkodott ettől, vagy utasította azt el. A kérdéses konfliktus esetében, amelyről de Grúva asszony is hosszasan beszélt, világos, hogy a fegyver engedélyek a Katárba, Líbiába és hasonló országokba, Szíriába irányuló fegyverexportok esetében itt ez ellenőrizhetetlen, hogy hol kötnek ezek ki. Vannak jelentős fegyverexportőrök, ezek nem ratifikálták a szerződést. Mire számítanak tehát a továbbiakban ezzel kapcsolatban, hiszen ez problémát is okoz. Persze örülhetünk, de azért van a világnak egy olyan része, amelyik követ bennünket ebben, és hát persze véleményem is szerint is ez egy jelentős lépés előre. Tehát a számunkra az Európai Unió számára is irányt mutat ebben a konfliktusban, de nem szükségszerűen követi ezt az irányt mindenki. Nekem ez jelenti a problémát. Köszönöm. Köszönöm, Mártin képviselő. Köszönöm. Elnézést szeretnék kérni Érdekel az interakció a 2008-ban elfogadott EU-s pozíció és az ENSZ-ben elfogadott fegyver megállapodás között. Szíria, Észak-Korea, Irán ellene szavaztak ennek a megállapodásnak, tehát ezt nyilván nem fogják ratifikálni. India is nagy valószínűséggel sem fogja ratifikálni, a legnagyobb fegyver importőr, és Oroszország sem az egyik legnagyobb fegyver importőr, tehát ők nem fogják az ATT-t ratifikálni, ez pedig súlyos probléma. És felmerül annak az aggály is, hogy az USA kongresszus sem fogja ezt ratifikálni, Nem írták alá, mondja a képviselő, vagy mégis, de aláírták formálisan. Yeah, yeah, yeah, yeah. The usual. I'm, I'm so used to trade discussions when we say it. Kereskedelmi vitákhoz vagyok szokva, ezért kevertem össze a két dolgot. Tehát nem ratifikálták, de már aláírták. Azt gondolom, hogy az első kihívás megpróbálni a partnerekre nyomást gyakorolni, hogy ezt aláírják. A második kihívás pedig a következő. Hát, hogyha jelentős momentum van emögött, akkor fontos, hogy ha nem felelnek meg az adott országok a nemzetközi szerződéseknek, akkor nem szólt hogy fegyver, Szíria, Irán és Észak-Korea fegyverkereskedelmet folytatnak, és ez egy nehéz probléma, tehát a, a minimális 50 aláíráson túl kell lépnünk, azt gondolom, és a szerződés valóság valóságos lehetőséget takar, tehát ezzel élnünk kell mi az Európai Konvenciót illeti, ez az ATT előtti jár, és ez egy nagyon jó dokumentum. Azt gondolom, hogy kívül a közös ásmatot nyilván nem tudjuk megvalósítani, ezt ne is, nem is kéne megpróbálni. Fontos esetleg a kritériumokat tisztázni, és nagyobb átláthatóságot teremteni, és a közös álláspont önmagában azt mondja, hogy uh, ahol vannak ellenvetések, úgy ezt nem kell publikálni. Ennek kereskedelmi okai vannak. Olyanok megkerülhessek be a hátsó kiskapun, akik ezt megtagadták. Jó lenne nagyobb átláthatóságot biztosítani, és hasonlóképpen, amikor bizonyos jelentéseket elfogadunk, viszont nem ismerjük szerződésenként azt, hogy mi az, ami engedélyt kapott, mi az, ami nem. Tehát fontos, hogy itt is jobban megvalósuljon az átláthatóság elve. Köszönöm. Köszönöm. Nekem is vannak kérdéseim. Az elmúlt héten a parlamentben elfogadtunk egy elsoglási indítványt, a szocialisták, a zöldek, a GUE közös elsoglási indítványát, és ajánlásokat fogalmaztunk meg, amiket azonban nem tettünk bele az elsoglási indítványba. Ezt fontosnak, hasznosnak értékeltük, illetve egy független szakértőcsoport felállítását javasoltuk, aki a megvalósítást um, ellenőrzik uh, az export kritériumoknál. Ami a harmadik országokra vonatkozó listát illeti, itt nagyon fontos előrelátóan, uh, óvatosan ellátni, ami az export engedélyek kiadását illeti. Tehát uh, a Koantól szeretnénk hallani azt, hogy mit gondolnak egy ilyen független szakértőcsoport felállításáról. Következő kérdésem. In this resolution, on the common position, on the revision of the... Ami a közös álláspont áttekintését illeti, fontos, hogy ezt egy rendszeresen frissített, nyilvánosan hozzáférhető lista egészítse ki, amely információt takar arról, hogy az exportnak kik a felvevői, illetve mely exportok nem felelnek meg a szempontoknak ezzel a koán foglalkozott-e, illetve az értékes szolgáltok? Ez volna a következő kérdésem. És de Gruff asszonytól azt hallottuk a Libia kapcsán. A COARM 2011-es jelentésében pedig az áll, hogy az arab tavasz változásai után export eh, engedélyeket kapott Egyiptom, fegyverexport engedélyeket EU-s tagországoktól 300 millió euró értékben kerülhetett sor fegyverexportra. Ha megnézzünk az országban a helyzetet, akkor önök levonják-e a következtetést abból, hogy miért ne kéne ilyet a jövőben csinálnunk? Köszönöm szépen, ezek voltak az én kérdéseim. Más sorrendben kezdjük a válaszadást. Először Gruff asszonynak adom meg a szót. Yeah, I will not answer all questions. Az összes kérdésre nem fogok válaszolni, sőt, nem is fogok egyetlen kérdésre sem válaszolni, csak néhány észrevételem lenne. Egyetértek azzal, hogy nagyobb fokú átláthatóságra van szükség, ezt ön is mondta. a, az EU és más kormányok elszámolthatatóságának kérdése is fölmerül. Jó lenne, hogyha legalább az EU-s tagállamok parlamentjeinek meg kéne adni azt a jogot, hogy ellenőrizzék, hogy a kormányok eleget tettek-e az EU-s és nemzetközi kötelességeiknek, feladataiknak. Tetszett nekem az a javaslat, hogy olyan esetekben, hogyha egy ország nem írja alá a, az ATT-t, akkor ne engedélyezzük számukra a fegyverimportot. Sőt, ezt ki lehetne terjeszteni, hogy az olyan orsz- a nem aláíró országok exportálni se tudjanak, hiszen ezek az országok állítják elő a fegyvereket. nyilván negatív hatással van az, hogyha nem írják alá a fegyverkereskedelmi egyezmény. That's it for me. Thank you, then Mr. Köszönöm szépen, Tajerman úr. Thank you. Nice. Köszönöm szépen. A legtöbb kérdés a Coarms félre vonatkozik. A Kohomban folyt, erről is folytatunk erről is eszmecserét. Mindenki egyetértett azzal, és a tanács is így döntött, hogy a közös állásfoglalás jó szöveg. A kérdés csak az, hogy ezt hogyan hagyjuk végre. A felülvizsgálat is leginkább arról szól, hogy hogyan lehet a végrehajtást javítani. Zserom is beszélt erről, a, említette a kritériumokat, a hetes kritérium erről szól, de az emberi jogi megfontolásokat se felejtsük el, ezt kéne valahogyan szigorúbban alkalmazni. A kohomban is fölmerült az, hogy készítsünk egy fekete listát problémás országokról, de aztán még ezt elvetettük. Hiszen föl lehet sorolni az országokat, de amikor egy tagállamnak el kell bírálnia egy fegyveri export licenszel, akkor egy konkrét felhasználónak exportálna. Ha mondjuk, az, hogyha mondjuk a hadseregnek exportálnánk fegyvert, exportálnánk X tagállam fegyvert, az rendben lenne, de a rendőrségnek rendőrség esetében ez már problémás lehet, vagy, a, vagy elképzelhető, hogy területi szempontból is a területi változókat is figyelembe kell venni, úgyhogy nagyon komoly elemzésre van szükség. Az országoknak ez a fajta fekete listája végül nem talált megfelelő támogatásra, ezt elvetettük, de azt mondtuk, hogy ha hogyha statikus, tehát változatlan egy érintett országnak a helyzet, akkor nyilván sokkal könnyebben lehet elemezni, lehet konzultálni más országokkal, nem olyan nehéz. A gond csak az, amikor a helyzet változik, akkor is, ha javul a helyzet, meg akkor is, hogyha romlik a helyzet. Tehát mielőtt visszautasítanánk egy fegyverexport engedélyt, el kell gondolkodni ezen is, konzultá- konzultációra van szükség, meg kell nézni, hogy a többiek mit csinálnak. Fölmerült mostanában az is, hogy rendszeres eszmecserét kell tartani különböző trendekről, tehát az rendelkezésre álló ismereteket meg kell osztani egymással. Egyébként a 2012-es tanácsi konklúziók is erről szólnak. Említette a Bákrányba irányult fegyver exportot, illetve ezek páncélozott járművek voltak. Ilyen esetekben gorcsó alá vesszük a tagállam jogszabályait. Ugye említettem, hogy független szakértői bizottságot kell létrehozni, hogy elemezzék a helyzetet. Tehát ez szerintem a dolog kulcsa. Tagállami döntésről van szó, nem EU-s döntésről, a tagállam fogja azt eldönteni, tehát a tagállam fogja azt eldönteni, hogy kinek, kinek exportál fegyvertet, nem az EU, nem a külügyi szolgálat. Nos, ezeknek a, a különböző kapcsolatok felállításával próbáljuk létrehozni a szinergiát, de nem arról van szó, hogy létezik már egy ilyen független bizottság. Egyébként pontosan ezért dolgoztuk ki a, a, a felhasználói útmutatót, hogy a létező jogszabályokat meg lehessen valósítani. Az elhangzott javaslattal kapcsolatban, tehát, hogy az ATT nem aláíróinak kérdésével, nyilván lehet azt mondani, hogy neki, ők nem, oda nem importálhatnak, és vagy ott nem, ott nem, ezekben az országokban nem lehet importálni, és ezekben az országokban nem lehet exportálni. De meg kell vizsgálni azt is, hogy pontosan ki a végfelhasználó. Kérdés, hogyan lehet ezt a lehető legjobban alkalmazni a gyakorlatban. Átláthatóság kérdése. Itt azt mondanám, hogy ha nyilván nagyobb átláthatóságra van szükség, de az EU csak azt teszi, mint mások. Szerintem el kéne olvasni a felhasználói jegyzéket. Abban nagyon érdekes okat lehet olvasni. Kiváló javaslatok vannak az átláthatóságról, és a mai prezentációk is nagyon gondolatgazdagok voltak, tehát a létező szaktudást kell csupán felhasználni. Elnök, köszönöm, Tajérman úr. Ivon úr? Yes, I fully agree with what... Köszönöm szépen, teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Persze nem szabad csökkenteni a felelősségünket a koánban, de tudnunk kell, hogy teljesen a tagállamok kezében vagyunk. Annak ellenére, hogy persze mindig tudunk javaslatokat tenni, és megnézni, hogy hogyan tudunk konszenzust teremteni további transzparenciát célzó intézkedések, stb. terén, de az, amit a GRIP kolléga mondott, érdekes, hogy a nemzeti parlamenteknek kellene nyomást gyakorolnia az érzékenység és a tudatosság növelése érdekében. Úgyhogy EU szinten, amikor a tagállamok összeülnek, hogy elmozduljanak a frontvonalak. A tavalyi jelentésben a fegyverexport ellenőrzéséről. Itt azt is olvashatjuk, hogy tehát agregált adatokat olvashatunk a tagadásról, hogy a megtag, az export megtagadásáról, ha nem is tagállamokra vonatkozóan, hanem a destinációk tekintetében. Tehát már több az engedély megtagadása, mint gondolnák és ez hatalmas munka számunkra ezt elkészíteni minden évben. A fegyverkereskedelmi ö, ö, szerződéssel kapcsolatban nagyon üdvözlendő ez a munka. A tagállamok közül sokan már befejezték a belső ratifikációval kapcsolatos munkát. Fontos, hogy ez látható legyen, és eh, hát oda kell figyelni arra, hogy a, a COARM hogyan tárgyal a tagállamokkal, hogyan hozza össze az EU tagállamokat, talán nem is mindet, de a lehető legtöbbet különböző események keretében, hogy példát mutassanak, vezérszerepet vállaljanak abba, hogy maximalizálni lehessen a ratifikálások számát a nemzetközi közösségben. De nagyon aktívak vagyunk abban is, ahogy a partnereinket megkeressük. Egyes partnereket könnyebb meggyőzni, mint másokat. Természetesen azokra kell figyelni, amelyeknek legnagyobb a felelőssége az export-import szintjén minden lehetséges bilaterális, multilaterális fórumon megemlítjük ezt a partnereinknek, intézkedéseket hozunk, hogy ne kerüljön sor exportra vagy importra ezekből az országokban, és a legfontosabb intézkedés, amelyet hozhatunk, hogy meggyőzzük ezeket az országokat, hogy csatlakozzanak a szerződéshez. Heti szinten kapunk jelentéseket delegációink attól az egyes országban megfigyelt helyzetekről, ilyen például Kína is, amely nincs túl messze a szerződés ratifikálásától. <clears throat> Talán ez a, az engedély megtagadása nem a leg első eszköz, ez egy utolsó eszköz lehet, de minden esetre rendelkezésre áll. A COARM társelnöke itt van a körünkben, és talán ő is hozzászólna, hogy az Európai Parlamentben milyen munka folyik ezzel kapcsolatban, hiszen szakértői támogatást biztosít. Nem tudom, hogy szeretnél e valamit hozzátenni, kérdezem a kollégát, nem. Itt most befejezem, köszönöm. I think we can... Uh, Azt gondolom, hogy akkor ezzel lezárhatjuk a vitát. És néhány megjegyzést szeretnék tenni. Én német vagyok, és jelentős mértékben Németország exportját, és a kancellár asszony nézeteiben változás van. Korábban nem lehetett exportálni olyan országokba, ahol emberi jogi sértések vannak, most pedig a következő érvelés hangzik el. Fegyver exportot kell folytatni eh, olyan országokba, ahol eh, biztonsági érdekeink vannak. Tehát sajnos ez nem a jó irányba mutat. Mindig van igény fegyverek iránt, ahogy ez korábban elhangzott. A nemzeti parlamentek, illetve a civil szervezetek is szeretnék azt, hogyha kapnának egy listát fegyverexport engedélyekről a teljes átláthatóság elve kell, hogy érvényesüljön, illetve fontos, hogy az emberi jogi helyzetet mindenki ismerje. Ezekben az országokban sajnos ez, ebből nem lett aztán törvény Németországban, és egy nem tudom, hogy ön azt mondta, hogy a Koán összegyűjti az összes gyakorlatot és tapasztalatot, ezt nagyon érdekesnek tartom. Németországban Van egy cég, a Koch cég, amely nem eh, annyira sikeres, mint a kalasnyikovokat exportáló cég, de második helyen szerepel, ez egy német, jó német termék, és export történt Mexikóba, ezt dokumentálták, hogy kiderítsük, mi a különbség között, szóval, hogy ezt a rendőrségnek vagy hadseregnek értékesítik el Mexikóban a Heckler Koch fegyvereket aktivisták kezére juttatták, és az ország reagált mindenre. A vállalat azt mondta, hogy két munkavállaló felelőssége ez, és ez nem a cég politikát tükrözi. Nagyon érdekes, hogy az Európai bíróság, az Német Bíróság azt mondta, hogy ez nem lehet igaz, tehát jelentős dokumentációja van ennek az esetnek, és reméljük, hogy ezt a gyártócéget bíróság elé lehet állítani, illetve másokat is, akik érintettek. Tehát fontos összevetni a bírósági ítéleteket is olyan esetekben, amikor valaki megsérti a szabályokat. amit pedig önnöltől hallottunk Szaudarábia kapcsán, meglátjuk majd azt, hogy meddig jutunk a jelentésben, amelyet a parlament Szaudarábiáról kér, készít, a politikai frakciók közül néhány frakció szeretett volna itt egy bekezdést látni, mivel Szaudarábia fél fegyvereket juttat el a konfliktusos zónákba, Szíriába például. Hát ez a javaslat arra irányul, hogy ez ne lehessen így, viszont a kompromisszumban nem mm, kapott helyet ez a bekezdés, tehát meg kell, hogy várjuk majd azt, hogy milyen erőteljes politikai akarat arra nézve, hogy ebből levonjuk a végkövetkeztetéseket. Köszönöm szépen ezt a nagyon izgalmas vitát, remélem, hogy a jövőben erre még többször is lehetőség lesz. A szede nélkül került sor erre az ülésre sajnos, de bennünket és motivál az, hogy ne járuljunk hozzá több háborúhoz, több fegyver exporthoz, hanem pont az ellenkezőjét tegyük. Köszönöm szépen! Akkor egy kicsit most hamarabb fejeztük be az ülést, és három órakor folytatjuk a munkát, Iránnal foglalkozunk majd. Köszönöm!